So, dear colleagues, ladies and gentlemen, I reopen the... Kedves kollégák, megnyitjuk a mai ülésünket. Az első napirendi pont a 14-es napirendi pont, Cecilia Malmströmmel fogunk beszélni. Commission, and I'm really glad that uh, Cecilia Malmström is here with us and we have a lot of time today to discuss Nagyon sok időnk van. program of the Commission, the ongoing and the future work program. A jövő a munkaprogramról és üdvözlöm nyúlakat. Megadom a biztos asszonynak a szót, hogy beszámoljon a munkaprogramról. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő! Jó reggelt, nagy öröm, hogy itt lehetek. Formális szempontból ez egy ugye, strukturális párbeszéd része, ami azt jelenti, hogy többen már miről beszélhetünk, ám a bizottság mégiscsak arra kötelezett, hogy tájékoztassa önöket a legutolsó forduló óta, és mi, milyen terveink vannak. Az együttműködésünk kiváló, és jó alkalom ez most arra, hogy a tavaly május óta eltelt időszakban milyen lépések születtek, mi várhatóak a következő hónapokban, és persze az kívül bármit megbeszélhetünk, elnök úr. Nagyon sűrű éve áll mögöttünk, és nagyon sok mindent el is értünk. A legutóbbi strukturális párbeszéd fordulóta két komoly áttörést jelentő szabadkereskedelmi megállapodás született Kanadával és Vietnámmal. A, Kanada, a kanadairól beszélhettek, tegnap is itt volt a kanadai miniszterasszony. A legfejlettebb, úgymond, ilyen megállapodásunk 98%-át lefedi a ö, ö, termékeknek a kanadai piacon, és 470 millió eurós éves forgalom esik a körébe a termelőink számára a közbeszerzésben is megnyitja a kanadai piacot, és nagyon nagy lehetőséget biztosít a mezőgazdaság és az élelmiszeriparunk számára 145 magas minőségű földrajzi származási helyet jelölő jogot is elismer. A Vietnam megállapodás is nagyra törő, a legátfogóbb és nagyra törőbb, amit valaha is kötöttünk egy fejlődő országgal, új modellt is megteremt ezzel a felemelkedő gazdaságokkal való kapcsolatainkban mind a két fél számára előnyöket biztosít, gyors, ám érzékeny, vám megállapítási eltörlési rendszerrel is fenntartható fejlődési rendszerrel, a munkavállalói jogok és a környezetvédelmi jogok, emberi jogok védelmével is, amely beépül a rendszerbe, és monitoring is megvalósul majd a végrehajtásban. Mind a két megállapodás magában foglal még egy nagyon fontos eredményt, azt, hogy egy új befektetési bírósági rendszert is felvázol. Fontos, hogy egyensúlyt hoz létre a beruházások, a munkahelyteremtő beruházások és a közérdek érvényesülése között. Mindezek megvalósulnak, tehát mind a két megállapodásban. A, szag, a bizottság politikája az, hogy minden jövőbeli megállapodásba beépítsük, belértve a TTIP-et is. Tehát a, a globális szinten minden partnerünk felé ezt kínáljuk. A nemzetközi beruházási bíróságok gyakorlatát így felvázolva a jövőre vonatkozóan. A WTO-ban és a miniszterek konferencián megállapodást találtunk az itt a megállapodás tárgyában, amely nagyon sok lehetőséget hordoz magában a ratifikációra vár ez, remélem hamar átmegy, és teljes mértékben ki tudjuk aknázni az általa nyújtott előnyöket, és annak ellenére, hogy nagyon sok vita övezte azt a megállapodást, amely mezőgazdasági tám exportok támogatásának eltörlését övezte, ez az európai termelők számára fontos ö, téma az egyenlő szabályok érdekében. A fenntartható fejlődés témájában a legutóbbi időszakban a preferen- általános rendszert, a TFC Plus pro, programot megbeszéltük. Ez volt az első alkalom, hogy az EU nyilvánosan és formálisan állást foglalt azon erővesztésekkel kapcsolatban, amelyeket a kormányzás, fenntartó fejlődés, emberi jogok terén tettek a 27. nemzetközi egyezmény keretei között partnereink, és ez a jogosult országokkal ö, együttműködést jelent, ahol helyben tudjuk mérni az előrelépéseket. A dokumentum alapján, mert nagyon fontos, hogy a fejlődés Kanadával és Vietnámmal is ö, szerepel a megállapodásban. Fontos, hogy a munkavállalók alapjogit, jogait, fenntartató környezetgazdálkodást megvalósuljon, a nemzetközi környezetvédelmi és munkavállalói vállalások az EU és partnereink között megvalósulnak, és erős szerepet kapjon a civil társadalom mindezek végrehajtásában részt véve és végrehajtva ezeket a megállapodásokat. Ahogy tudják, nagyon nagyra törő szöveget javasoltuk a TTIP megállapodás tárgyában az amerikaiakkal, folytatott tárgyalásokban ez tartalmaz vállalásokat az EU és az amerikai fél részéről is, a transatlanti együttműködés pedig általában támogatja, hogy ezen értékek más országokban is megvalósulhassanak, és egy valóban innovatív eredmény szülessen. Ezért az amerikaiakkal részlegben van, tárgyalásokat folytattunk, hogy a feltételek egyensúlya megvalósuljon. Néhány példa volt ez mindez arra, mit tettünk eddig. Mit teszünk majd a jövőben? Ez a következő témám a, egyrészt arra koncentrálunk, hogy a Straight for All stratégia végletese kerüljön, mert tavaly októberben bocsátottunk ki, folyamatos munka ez, és neki fogtunk már, ami pedig az eredményességet illeti, olyan témákon dolgozunk, mint a KKV-kre vonatkozó rendelkezések megvalósulása minden kereskedelmi megállapodásban, illetve egy új partneri viszony a jobb végrehajtás érdekében. Ebben is javítani kell, az átláthatóság tárgyában a TTIP modelljét követjük, a lehetőtő dokumentum kiadását előrányozva a tárgyalások köreiben, ezek a weboldalainkon elérhetőek, ezt jövőben is folytatjuk gyakorlatként. Keményen dolgozunk azon, hogy meghatározzuk a korrupció megelőzés, vagy az antikorrupció rendelkezések beiktatásában, a kereskedelmi megállapodásban, az eheti konferencián is felmerült, ez az OECD Párizsi konferencián, amelyen is részt vettem, és megbeszéltük a partnereinkkel ezeket a pontokat. Ez fontos, és sokat érhetünk el ezzel, ha helyre tesszük. Azon dolgozunk tehát, hogy a vállalásainkat Trade for All keretében, tehát vállalásainkat megvalósíthassuk, és önökkel is együtt szeretnénk működni, hogy az inputjaikat érvényesítsük. Fontos elem még a VTU újra beindítása. Egyfajta lendületet kell adnunk ahhoz, hogy a VTU ismét a rárót szerepet a nemzetközi színpadon el tudja vállalni. A holland elnökség is érezte, hogy fontosak tartja ezt. Ez a május 13-i tanácsülésen is téma lesz. A dohai fordulóra felkészülés, ahogy szokott lenni, szint fontos téma, ám a WTO a ipari támogatások, állami támogatások ügyében is fontos szerepet vállalhat azok szabályozásában. A WTO-ra azért is szükség van, mert új témákban is frissíteni kell az álláspontunkat sok tagállam körében a civil társadalommal éppen most tartunk konferenciát jövő hónapban, a digitális kereskedelmi jószabályos gyakorlat, export korlátozások témáit tűztük napirendre, itt pontosabb célokat kell meghatározni majd, ahol az EU vezető szerepet vállalhat és útörő szerepe lehet. Of course, aiming. A célunk természetesen a többoldalú megállapodások létrehozása, amennyiben ez nem lehetséges, akkor gyakorlatilag a szövetségeseinkkel, a barátainkkal próbálhatunk egy külön rendszert létrehozni, amit aztán esetleg kiterjeszteni. A bilaterális és regionális kereskedelmi megállapodásokon is gondolkodunk. A régi típusú kereskedelmi megállapodásunkat megújítjuk Mexikóval. Találkoztam múlt héten a mexikói miniszterrel, és most zajlik az előkészítése a mandátum megszerzésének a tagállamoktól. Azt gondolom, hogy ez néhány hét múlva elkészül. Emellett a Mercosur tárgyalásainkon is dolgozunk, ezek sajnos leálltak már egy ideje és május elején 2010 2004 óta először e, találkozunk, leülünk. E, minden dolog történik e, valami szinte valamelyik Mercosur országban, de mégis ez egy csodálatos lehetőség egyébként az EU és a Mercosur számára. Ami a gazdasági partnerségi megállapodásokat illeti, a szadikkal és az EAK-kal aláírásra várnak a partnerségi megállapodások remélhetőleg a nyár előtt alá lesz írva a DCFTA e, Ukrajnával életbe lép január 1-én, és e, az ukrán kormányjal együttműködünk e, abban, hogy kihasználhassák ezt a megállapodást, és abban is, hogy megfelelően haladjanak előre a reformok, ugyanez igaz Moldáviára és Grúziára, minden ország, mindhárom országban a közelmúltban jártam. Na, most akkor a déli szomszédságról beszélnék. Tunéziával is zajlanak a tárgyalások, úgy tűnik, hogy sinem vannak a dolgok. Ázsiáról szólva, a Fülöp-szigetekkel elkezdtük a tárgyalásokat. Az első formális tárgyaló forduló az itt lesz majd Brüsszelben hamarosan. Egyébként ez már az ötödik bilaterális tárgyalás ASEAN taggal. Ugyanazt kívánjuk elérni, mint Szingapúrral és Vietnámmal. A Fülöp-szigetek egy nagyon gyorsan növekvő gazdaság, és ott érdekünk az, hogy érdekünk az, hogy együttműködjünk velük. Indonéz elnökkel is találkozunk Juncker úrral, illetve az ottani kereskedelmi miniszterrel. Elég nagy delegáció jön Indonéziából tehát, és a reményünk az, hogy Indonéziával is el tudjuk indítani a tárgyalásokat. Erre már elég jól felkészültünk, több hete zajlanak az előkészületek. Ez egy hagyományosan protekcionista ország, de talán most némi nyitottságot mutatnak. Tehát eléggé leterheltek vagyunk, sok dolgunk van, Japán és Kína is játékban és mozgásban vannak. Vannak jogalkotási javaslataink is, amelyek amiket önök is ismernek, és a tanács is dolgozik rajtuk. Én azt eh, remélem, hogy a társi jogalkotók a eh, konfliktusos eh, ásványi anyagokról szóló irányelvben, illetve jogszabályban hamarosan meg tudnak állapodni. Tudom, hogy több forduló trilógus volt, és a holland elnökségtől is tudom, hogy azon dolgoznak, hogy közös álláspontot találjanak a tanácson belül. Remélem, hogy a nyár előtt ezt is sikerül megoldanunk, ezt a problémát. Aztán van egy nemzetközi közbeszerzési eszköz, amelyre egy módosított javaslatot nyújtottunk be. A parlament úgy tűnik támogatja, ennek örülünk. Aztán a kereskedelemvédelmi eszközöket reformáljuk meg. Ezt egyelőre blokkolja a tanács, de a közelmúlt eseményei is mutatják, hogy szükség van erre a vitára, és remélhetőleg a tanács hamarosan készen áll majd arra, hogy miniszteri szinten fellépjen, nem utolsó sorban az acélválság miatt. És aztán Kínáról. Tudom, hogy itt lesz majd jó néhány kérdés, és a dömping ellenes vizsgálatok. Kína, Kína nem egy piacgazdaság, ez elég világos, és eh, igazándiból eh, arról van itt szó, hogy hogyan vezetjük ezeket a dömping ellenes vizsgálatokat, illetve eh, decemberben lejár a jegyzőkönyve a VTO csatlakozásuknak. Nos, eh, eh, komolyan odafigyelünk ezekre a kereskedelmi problémákra. Tegnap este zárult le a nyilvános konzultáció, 5000 választ kaptunk, amely az utolsó két napban jelentősen megugrott és lesznek nyilvános események, voltak nyilvános események, ahol meghallgattuk a, az összes érdekeltet, össze fogjuk foglalni a nyilvános konzultáció eredményét. És azt reméljük, hogy a változásoknak a hatásairól beszélhetünk, majd, illetve megpróbáljuk majd a kereskedelem védelmi eszközeinket modernizálni. Egy hatástanulmány készül ebben a témában, reméljük, hogy júniusra ez elkészül, és a kollégium is elfogadhatja. Sok kollégiumi tag részt vesz ebben, a folyamatban, és nagyon sok megbeszélést tartunk, mindenkit meg akarunk hallgatni. A nyitott piacok fontosak számunkra, ugyanakkor egyelő esélyek kellenek. Tehát kereskedelem védelmi intézkedéseket, védelmi intézkedésekre is szükség van. Na most ez csak néhány olyan téma volt, amelyről én beszélni akartam. Lehet, hogy kimaradt egy-kettő, biztos, hogy önök emlékeztetnek majd rá, hogyha kimaradtak fontos dolgok. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Cecilia. És mielőtt elkezdenénk ezt a párbeszédet, ezt az eszmecserét, ez most itt nem egy kérdez-felelek, hanem a, egy tágabb értelemben vett párbeszéd. Igazán a mostani, a jelenlegi munkaprogramjáról beszélünk a bizottságnak, valamint a jövőbeni munkaprogramjáról, és a politikai frakciókkal tárgyalunk. Majd ezt elküldjük az inputot az elnökök értekezletére, és az elnökök értekezlete fogja a beterjeszteni ezt és eh, és ezt követően eh, bevárjuk majd, illetve reméljük, hogy be tudjuk csatornázni ezeket az új munkaprogram kialakításába. Most a koordinátoroknak adom meg a szót. Kérem, hogy a három perces határidőt tartsák be, akkor lesz elég időnk az eszmecserére, és akkor tudunk, tudjuk megadni mindenkinek a szót. Daniel Kaspari, néppárt. Ja, sehr geehrte Frau Kommissarin. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony, kedves Cecília. Ön nagyon jól ábrázoltad azt, hogy kifelé a külügy és vetületekben nagyon sok eredményt értünk el, a VTO, Nairobi, sorolhatnám. Nem tudtam, hogy német tolmány, németről tolmácsolni kell neked, ám legyen. Németről németre? Ja, ez is volt Tehát, arról akartam, azon sikerekről beszéltem, amelyeket a külső politikáinkban elértünk, a WTO Nairobi hatalmas lépés, a CETA, Vietnám, köszönöm szépen. Nagy sikerek ezek, amelyek ön, az ön ö, számlára irandóak, és a microsoft való előrelépés is ide sorolható. Amivel aggájaim vannak, elviekben nem az Európai Unión kívüli, hanem azon belüli területek. Itt több szempontból a jog, jogszabályalkotásban nem igen tudunk előre haladni. A tanács blokkol, sok esetben, ha Kínára gondolunk, az IPI jogalkotásban is, a bizottság új javaslatát olvasva a parlamentben szeretnénk továbbvinni, a tanács azonban nem lép, a konfliktusos ásványok ügyében sem látunk a tanács részéről előlépést, a kínzás ellenes intézkedésekben sem látjuk ezt. Tehát mi lehetnének itt a kiindulási pontok ahhoz, hogy a ezt a de facto blokká, blokkolását a jogszabályalkotásnak a tanács részéről feloldjuk. A másik oldal Szingapúr ügyében az Európai ö, Bíróság kell döntsön ebben az ügyben, és aztán elég gondoljuk, hogy a szingapúri megállapodást sorsa mi legyen. Ugye végig tárgyaltuk a dolgot, de a vietnámi és kanadai megállapodásban a egyes védelmi intézkedések másképp kötettek meg. A szingapúri megállapodásban mit lehetne elérni a ratifikációs eljárás előtt? Lehet-e még tárgyalásokat folytatni, mielőtt életbe lép ez a megállapodás? A harmadik nagy téma pedig a piacgazdaság témája, a strukturális párbeszéd körében ez csúcs prioritás lesz a második felében. ami frakciónk számára nagyon fontos, hogy 2016. decemberre után is működő dömping ellenes eszközünk legyen. 2016. decemberében tudnék olyan helyzet jöhet létre elő, ahol az EU a VTU-ban egy olyan álláspontot képvisel, amelyet nagyon nehezen tudunk fenntartani adott esetben a közvélemény előtt. Hálásak, volna, hálásak volnánk, hogyha a meghallgatások során júniusban álláspontot vázolna föl, és egy konkrét menetrendet is, amelyet mi a választóiknak, az aggódó polgároknak el tudunk magyarázni, hogy Kínával kapcsolatban milyen politikát folytatunk ebben az ügyben, és a jogszabályalkotás menetrendje ehhez hogyan igazodik. Köszönöm. David Martin, szocialisták. Thank you. Uh, number of... Köszönöm. Több kollégám hasonlóan is röviden szeretnék kérdéseket feltenni. Egyrészt a, a múltületetetes módszertan ügyében nem annyira kérdés, mint, mint vélemény. Örülök annak, hogy ezt az elvet érvényesíti, és azt a kijelentést, hogy Doha meghalt, ön ellenezte. Szerintem is a több oldalú rendszert kell erősíteni és vinni. Tehát ehhez szeretnék gratulálni, és fontos a is párbeszéd is a bizottság munkaprogramjában ezt érvényesítse. Második pont kapcsolódik az, amit Daniel mondott az imént, és amit ön is elmondott, a kereskedelem védelmi eszközök ügyében. Hihetetlennek tűnik, hogy ez a téma a kereskedelmi miniszterek tanácsának napirendjére nem került fel a májusi tanácsülésére. Szerintünk, szerintem erőltetni kéne ezt a napirendi pontot a parlament részéről, és biztosan a színfalak mögött is ön is ezt teszi a tanács felé, ám a tagállamokkal és az elnökséggel szemben érvényesíteni kéne, a bizottság is fel kéne emelje a hangját, hiszen több tagállam bírálta a bizottságot azért, hogy nem volt elég gyors a tdi aztán pedig a, a TDI reformjában meg ők lassúak, úgyhogy a tanács üléséig jelezzük, hogy válság közepén vagyunk ebben a témában, tegyék napirendre a kötelességük elhanyagolása volna, ha nem tennék a tanács részéről. Egy javaslat a strukturális párbeszéd körében és a due use ügye. Úgy tűnik, kicsúszik a kezünkből ez, hiszen több mint két éve a dual use ügyében tettünk ugyan kijelentést, de azóta nem történt semmi. A terrorizmus elleni harc és a bűncselekmények terjedése Európa szerte sajnálatos módon a területen a due definícióját létfontosságútá tette. Tehát a kettős felhasználás definícióra égetően szükséges. Oh, good morning, uh, Commissioner. Jó reggelt, biztos asszony, és köszönjük a bevezető beszédet, mert valójában már válaszolt is néhány kérdésemre, de azért maradt még. Az első Ázsiára vonatkozik, és az, hogy mennyire fontos nekünk szorosabb kapcsolatokat kialakítani, különösen a feltörekvő piacokkal. Örömmel hallottam, amit Indonázi, Indonéziáról mondott, és Kaspari úr felvetette Szingapúr fontosságát ebben a régióban, illetve, hogy szerintünk mi kell, hogy legyen a fejlődés. Nem tudom, hogy hogy lehet felgyorsítani az eseményeket, nagyon szeretnénk elő előre lépni, nem szeretnénk lemaradni. Tájvanról is kérdezném, illetve arról, hogy valami fajta megállapodást sikerül-e létrehozni velük, vagy ez Kínához kapcsolódik, vagy ezt blokkolja az, hogy van egy vita az ő piacgazdasági státuszukról, nem tudom, hogy tehát a tájvani ügy hogyan alakult, és aztán ott van India, hogy állunk Indiával a csúcs után, néhány héttel a csúcs után, az ő részükről történt-e elmozdulás, akár egy rendszeres párbeszéd létrehozása, különösen olyan témákban, mint az autók vagy az alkoholtermékek, akár kereskedelmi miniszteri szinten. Örömmel hallottam Mexikóról, módosítani, feljavítani kell a megállapodást, mindannyian úgy gondoljuk. Én mégis leginkább a tárgyalásokra szánt idő miatt aggódom, illetve a jogi tisztogatás folyamatára, tehát a jogszövegek fordítása és azoknak a jogi tisztázása túl sokáig tart. Az, hogy az, hogy nekünk két év, egy hónapba kerül aláírni, került aláírni Közép-Amerikával 18 hónap, Szingapúrral másfél év a Szitánál, tehát az, hogy ennyire fontosak a kereskedelmi tárgyalások, azt kellene, hogy eredményezze, hogy gyorsabban tudjuk eh, ezt a folyamatot is eh, megcsinálni. Örülök, eh, hogy a TTIP-nél odafigyelnek a KKV-kre, remélem, hogy a jövőben is a kereskedelmi megállapodásokban lesznek KKV fejezetek, az ECR-nek ugyanis ez egy kiemelt célja. Köszönöm. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Szeretnék építeni az előttem már elhangzó kérdésekre. Az biztos, hogy eh, hatalmas ambíció van a tervek mögött, és konkrét eredményeket szeretnénk eh, elérni. Néha az integrált eh, kereskedelmi agendák eredményező ambíció, illetve a mindenkinek kereskedelmi lehetőségeket adó igyekezett, nem tudom, hogy megfeleltethető-e a DG Trade mostani e, erejének. Igazándiból arra gondolok, hogy az átláthatóság ügyében is nagyon nagyok az elvárások, és e, azt akarják az érdekeltek, a cégek, a civil társadalom, hogy meghallgassák őket, és nem tudom, hogy ezek a kommunikációs várakozások, e, illetve az emberekkel, a polgárokkal és a cégekkel való kapcsolatra vonatkozó ígéretek, eh, azok eh, megvalósulhatnak-e? Tehát megvan-e a kapacitása a kereskedelmi főigazgatóságon belül erre? Egyetértek azzal, amit Kaspári úr eh, mondott. A tanácson belül elég sok ügy blokkolva van, ez aggasztó. Nem tudom, tudná e tudná-e kommentálni azokat a plegykákat, amelyeket az utóbbi időben hallottunk arról, hogy Obama úr a kis csúcson megpróbál eladni egy kompakt tétipet, amikor majd erre jár Európában, szerintem hibás lenne, mert eh, a közbeszerzési hozzáférés eh, igazándiból még sehol sincs, és nekünk az egy fő, eh, nekünk az egy fő követelésünk, és igazándiból az európai oldalról nem is vitatott, nem tudom, hogy milyen politikai realitás rajzolódik ki ebben a kontextusban. Aztán a kettős felhasználásról szóló rendelet eh, eh, módosítása eh, egy fontos kérdés. Egyre gyorsabban alakulnak ki az új technológiák, egyre olcsóbbak, és egyre károsabbak, veszélyesebbek, amennyiben kettős felhasználásra kerülnek. Azt látjuk, hogy Olaszország egy olasz cégnek, a hacking teamnek visszavonta az Európán kívüli kereskedési jogát, mert a világ összes diktatúrájának adott el technológiát, eh, és jelenleg ez nem is biztos, hogy illegális. Eh, na most, hogyha ilyen eh, eladások történnek átláthatóság nélkül, akkor valóban ezt a rendeletet nagyon gyorsan felül kell vizsgálni. Tehát itt is arra próbálnám önt serkenteni, hogy lépjünk gyorsan. Köszönöm. Helmut. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Mászterem asszony. Én is néhány szóban kommentálnám azt, amit mások is már elmondtak, meg amit hangfőpontként meghatároztunk, és amit elértünk, illetve ami a jövőben fontos lehet. Beszélt a Trade for All kereskedelmi stratégiáról, és azon belül a méltányos kereskedelem hangsúlyáról. Fontos, hogy ezt fenntartsuk. Végig gondoljuk, hogy a tagállamokban és az Európai Unió egészében, meg a partneri országokban hogyan tudjuk előrevenni a fair trade, a méltányos kereskedelem gyakorlatát. Mert ez nem magától lesz, hanem, hanem támogatást igényel. Az arról is beszélt, hogy a WTO kell, hogy elsősorban a fórum legyen, a multilaterális kereskedelmi politika az, amit preferálunk. Mit jelent azonban ez konkrétan? ugye nagyon sok pluratális és nagyon sok kétoldalú megállapodásunk van. A kérdés az lehetne, hogy a, hogyan lehet 2017-ben a multilaterális aspektust valóban reálisan erősíteni. Vannak erre javaslatok egyes fejezetekben, amelyekben tárgyalunk, vagy hol. Másik aspektusa, második aspektusa ennek, tegnap a többéves pénzügyi keretről, illetve a költségvetésről ö, cseréltünk eszmét itt, és a kereskedelmi politika tekintetében úgy tűnik kevesebb a bevételünk, ugye kisporolták, úgymond, a, a, ugyanakkor a vámok a, a saját bevételek tekintetében hogyan lehet pótolni az Európai Unió költségvetésében a kieső tételeket tehát, hogyha hozzájárulhatunk, tehát, hogyha nem lesznek semmiféle vámbevételeink, és ezt magunk építjük le, akkor valonnan pótolni kell ezeket a költségvetési bevételeket. A bizottság a jövőben, a horizontális együttműködésben, a többi bizottsági területben hogyan gondolja ezt végig? Van -e a bizottságnak stratégiája arra, hogy a saját források kiesését keresen politikai eszközökkel hogyan lehet pótolni? lehetne pénzügyi tranzakcióadóval, vagy, vagy a pénzügyi szolgáltatások erősebb figyelembevételével lehetne ezt pótolni. Panama Leaks, adódömping, sorolhatnám. Csak utalnék azokra a területekre, ahol lehetne konzekvens módon fellépni és bevételeket generálni, vagy, vagy határozott jogi kereteket teremteni. Harmadik pont, Kína piacgazdasági státusz. Hatalmas téma ez, igen, lássuk világosan. Márciusban a plenárisan azt javasoltam, hogy egy két oldalú megállapodást kössünk az EU és Kína között a versenyképességi egyensúlyt helyreállítva, és a foglaltás politikai dömpinget, a versenydömping kérdéseket rendezzük, és a túl, túlzottan gyors eljárást ellenezném. Oroszországgal a korrupció kelet-európai országok, Moldávia, Ukrajna tekintetében is az EU értékelésre szükség van. Köszönöm. Ezek, ez lett volna a koordinátorok köre. Most 11-en jelentkeztek még. Nagyon szigorúan kell tartanom az időt, mert hogy sokan vannak. Buchner úr, ön is. Akkor már 12-en jelentkeztek szóra, többet nem engedek. 12-en tehát vannak sorban hozzászólás. Jude. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, Nagyra becsülöm azt a kötelezettségvállalást, amit 2014 óta ön képvisel a parlamenttel való kapcsolatokban, és tényleg komoly haladást értünk el a parlamenti ellenőrzés és átláthatóság, a megnövekedett demokrácia területén. Ez egy pozitív lépés volt, tovább kell vinni. Bizonyára ön is tudja, hogy a brit népszavazás kontextusában elhangzottak kérdések a demokratikus ellenőrzéssel kapcsolatban, illetve hogy az új kereskedelem politika hogy alakul ki. Vannak bizonyos mitoszok, illetve hazugságok, amelyeket terjeszt a nem kampány, tehát a kilépési kampány. Jó lenne, hogyha ön egy nyilatkozatot tudna tenni ebben az ügyben, miszerint az EU elszámoltatható a polgárai felé kereskedelem politikáját tekintve, és az EU mindig az európai polgárok érdekében kíván eljárni a tárgyalások során. Kiterjesztve a TTIP, illetve a TISA átláthatósági tapasztalatát az összes EU kereskedelmi tárgyalásra egy módja lenne annak, hogy ez konkrétan is megjelenjen. Nem tudom, hogy ezt tervezik-e. Egy másik téma ami a demokratikus részvételt előmozdítaná, az az, hogy ideiglenesen életbe léptetnek megállapodásokat, és vannak kétségek azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog alakulni az ideiglenes hatályba léptetés egyes jövőbeni kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatban, ugyanis a jog lehetőséget ad arra, hogy ideiglenesen életbe léptessék Eh, a szerződéseket, mielőtt a parlament eh, szavaz róluk. Ezt egyébként a brit kormány is aláírta, de az Európai Bizottság eh, jól tenné, hogyha az ilyen ideiglenes hatályba léptetés előtt megszavaztatná a parlamentet, illetve a parlament elé bocsátaná ezt a kérdést. Rákérdeztünk már, hogy folytatja -e ezt a gyakorlatot, és most őszintén szólva kétségeket ébresztenek bizonyos kampányok, hogy a szitát és a TTIP-et szintén ideiglenesen hatályba akarják léptetni, még mielőtt a parlament szavaz róla. Tehát én azt szeretném, hogyha ön határozott ígéretet tenne arra vonatkozóan, hogy EU kereskedelmi megállapodást európai parlamenti szavazás előtt ideiglenesen hatályban nem léptetnek. Köszönöm. Köszönöm. Minőr asszony következik. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltak éppen csatlakoznék ahhoz, amit Curtin Darling asszony mondott. Úgy gondolom, egy sor komoly problémát jelentett meg Románia a vétővel kapcsolatban, kapcsolatban. Franciaország a TTIP tárgyalásoktól akar elfordulni, a TNI jelentés, a Transnational Institute utalt rá, hogy a szabályozás joga sérülne. Saját hazámban is a társadalmi gazdasági tanács nagyon kritikusan értékelik. A holnap tüntetnek a holland gazdák a TTIP ellen majd. Tehát társadalmi vita folyik teljes gőzzel e témákban, és mégis tegnap a kanadai miniszterasszony, Finland asszony azt mondta, azt várja, hogy jövő évtől már életben lép a kanadában való megállapodás, és a tagállamok is támogatják. Ugyanakkor Ukrajnával kapcsolatban azt, kérdezt, azt kérték, hogy a ö, folyamatosan kiigazító a megállapodás ezzel az országgal. Mi a garancia arra, hogy a tagállamok először a demokratikus folyamatot végigfuttatják a társadalmon, mielőtt ratifikálnák ezeket a megállapodásokat. Mi erre a garancia, hogy ez megtörténik majd? Köszönöm. Thank you, Ima. Köszönöm, Imam. Gracias, presidente. Buenos días, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, köszönöm a magyarázatát, előadását. Három konkrét kérdésem van. Egyrészt a Latin Amerikához fűződő kapcsolatokról, a Mercosur országcsoporthoz való kapcsolatokról kérdezek rám. Találkozott tartunk a Mercosurral májusban, de Figyelembe véve a brazil helyzetet, kíváncsian várom véleményét, lát-e veszélyt arra, hogy a Mercosurral való tárgyalás megakad a braziliai instabilitásokán? Mit kell tehát tenni annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a tárgyalás sorozat? Azután Ekvádor. Minnyáján tudjuk, hogy ha Ekvádorral nem sikerül bevenni Ekvádort a Peru és a Kolumbiával való tárgyalásban, akkor nagyon nehéz lesz Ekvádor számára az AKC plusz. Ráadásul Ekvádor helyzetét sokban nehezíti most a földrengés. Mit kell tehát tenni? Biztos asszony annak érdekében, hogy pozitív üzenetet küldjünk Ekvádornak, mondvám, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megállapodás időben hatályba léphessen. Azután Latin Amerikáról is van egy kérdésem. Hogyan látjuk a Csillével való megállapodás modernizációjának menetrendjét? Másodszorban. A már aláírt megállapodások ellenőrzése és nyomon követése. Látom a bizottság erőfeszítését, hogy a új államokkal írják alá a kereskedelmi megállapodásokat, de a meglévő megállapodások betartását, végrehajtását is ellenőrizni kellene. Ha ez nem történik meg, akkor nem tudjuk, hogy valóban eléri a célját valamely megállapodás. Végezetül a Kínával való kapcsolatainkról egy kérdés. Tudjuk, ismerjük a problémákat a piac gazdasági státus kapcsán. De van itt egy dolog, ami engem nyugtalanít. Sok kínai áru, ami kikötőinken keresztül érkezik az Európai Unióba, ám ezek az áruk nem tartják be azokat a normákat, amelyeket mi a saját termékeink számára elírunk. Nem lehet mindent ellenőrizni, ráadásul más-más kikötőkben más-más szempontok szerint elemeznek. Ez pedig versenyhátrányba hozza az ipart. Hogyan lehetne tehát jobban együttműködni a kereskedelem szereplőivel és a vámhatóságokkal, hogy egy jobb ellenőrzést lehessen biztosítani? Köszönöm. Köszönöm. Moszka asszony. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni a biztos asszonynak a kereskedelmi politika területén mutatott aktivitását, és köszönöm persze a sikereket is, el is ismerem ezeket. Két kérdésem van. Az első Kínára vonatkozik. Köszönöm a tájékoztatást Tegnap zárult le a konzultáció, tehát teljesen világos, hogy még időre lesz szükség, hogy ezeket értékeljük. De látjuk, hogy a konzultáción túl különböző folyamatok zajlanak, többek között a parlament és a mi frakciónk is már megfogalmazta ezzel kapcsolatos véleményét. Kérdezem tehát, lehet, hogy nem figyeltem elég az előadásában. Tehát kérem tehát, hogy a lejárati határidőt betartják-e, azaz azt a határidőt, amelyet a bizottság adott, jelesül, hogy júliusig sikerül elérni a célt, és hogyha igen, akkor tájékoztasson kérem arról is, hogy milyen szinten vannak a tárgyalások, hol áll a bizottság maga a tárgyalások folyamatában. Van itt még egy kérdés, amelyről idáig nem volt szó. Azt szeretném megérteni, hogy a green goods, a zöld árukról készülő megállapodás hogy áll. Nagy reményeink voltak ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy megakadt a tárgyalások menete. Köszönöm szépen, következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm az átfogó magyarázatot. Örömmel hallottam azt is, hogy világosan kimondta, Kína nem felel meg a piacgazdasági státusz követelményeinek. Ez lényegi fontosságú pont számunkra. Azt is nagyon helyesen mondta el, hogy biztosítanunk kell azokat a környezetvédelmi, munkavállalójogi feltételrendszert és általában a dömping kérdéseket rendezni kell mert mindennek hatalmas, óriási hatása lehet Európában az ágazatok sorára, elsősorban az acéltermelésre, úgyhogy ezeket a pontokat leégyeztem. Aztán a kikötők kérdése is rendkívül fontos. A genovai kikötőben jártam, ottani vállalatokat, vállalatokat tárgyaltam, és a, a, a vám politika fontosságára hívták fel a figyelmemet komoly zavarokat okozhat, ha itt nem rendezzük a helyzetet. Aztán Latin Amerika tárgyában Ekvadorról tárgyaltunk. Tudjuk, hogy nem a bizottságtól függ, hanem a tanácstól a döntés, ám a zuhanó olajárak fényében Ekvador helyzete súlyosabb válhat. Ha nem kapják meg a preferenciális elbánást, és jövő évtől vámot kell fizessenek, meg illetékeket, annak nagyon súlyos hatása lehet az országban, le, megbéníthatja az államot. És ez Európára is negatív hatással lehet. Mexikót is meg kell említeni a megállapodás felfrissítése témájában, és a Mercosur ügyében is lehetőséget látok, amelyel az, és az elnökség is jelezte, hogy a tárgyalások újra megnyitása számunkra elfogadható. Brazília helyzetével is foglalkoznunk kell e, a Mercosur szélesebb keretei között. Köszönöm, Schuster úr. Köszönöm szépen, köszönöm Malmström asszony. Két pontról szeretnék beszélni, amely nagyon fontos számunkra. Ön azt mondta, hogy először a, végre, a végrehajtásra kell koncentrálnunk a megállapodásban a monitoringra. Konkrétan mit jelent ez? Milyen forrásbeli, struktúrabeli változásokat terveznek ennek érdekében? Hiszen Nyilván ehhez kell emberi erőforrás, a bizottságon belül is, meg helyben. Ugyanakkor, ha a megállapodás által megállapított követelményeket akarjuk biztosítani, akkor sokkal messzebbre is, sokkal szélesebb körben is kell lépni. Itt az egyes főigazgatások okon határain túlnyúló módon. Az Afrik tárgyában egy közös fenntarthatóságos tragédiát kell létrehoznunk, amelynek nagyon sok vetülete van, szakpolitikai szintre lefordítva is. Tehát egy koherens politikát kell garantálnunk, hogyan szervezik ezt meg munkagyanánt a bizottságban, hogyan szervezik ezt össze, hiszen a bizottság maga nagyon magyarra törő kívánalmakat fogalmaz meg, és ez jó, de hát ennek a végrehajtását is meg kell oldjuk és átfogó koherens politikát kell folytatni. A másik pont, amelyet hangoztatnék, a partneri és társulási megállapodás a keleti, kelet-európai államokkal, keleti partnerségben érintett államokkal hirtelen nagyon gyorsá vált a vízum könnyítés kérdése Ukrajnával, anélkül, hogy értékelnénk, mi történt voltak éppen a holland népszavazás után. Súlyos dolog az, ha egy tagállam nép lakosságának többsége a megállapodás ellen szavazott, nyújtott véleményt. Ennek milyen kihatásai vannak, milyen konzekvenciákat vonunk le ebből, hiszen azok a politikai óhajok és remények, amelyek ehhez kötöttünk, Moldáviáról is beszélt Scholz úr, ugye, Ám Ukrajnával kapcsolatban rendkívül kritikus vélemények fogalmazódnak meg, abszolút szükségesé vált ennek értékelése a mi részünkről, és hát hogyan alakítja országok kapcsolatos viszonyunkat, hiszen ezek az államok határaik révén szomszédosok Oroszországgal, úgyhogy rövid távon legalábbis rendkívül fontos az Oroszországok kapcsolatos koherens politikán kialakításában is a velük való kapcsolatrendszer, milyen pályát tervezünk e politika további alakításában. Köszönöm. Köszönöm, Agnes. Was, was looking for the wrong set of buttons. Excuse me. Rossz gombot nyomkodtam. Nos, valóban ambiciózus a terve, E, és e, méltányolandó a sok energia is, amit belevisz, ezt gratulálok. Nyilván nem én vagyok az első és utolsó, aki e, méltányolja mindezt, kifejezi méltánylását, de mégis megteszem. Nagyon sok érdekes kérdés már elhangzott a kollégáktól, tehát én rövidre foghatom. Van egy kérdésem egy másik plegykáról, Mári már említett egy plegykát, van egy másik plegyka is, ami szerint mivel az amerikaiak nem akarják Kínát piacgazdasággá előléptetni, azzal fenyegetőznek, hogy ha mi ezt mégis megtesszük, akkor véget vetnek a TTIP-nek, a tárgyalásoknak. Nem tudom, hogy ezt meg tudja erősíteni. Tudom, hogy ez csak plegykának számít. Én holland vagyok, és engem is érdekel az, amit Schuster kollega kérdezett, mi lesz a jövője a kereskedelmi megállapodásoknak most a holland népszavazás után. Mert, eh, mint tudja, a szitával kapcsolatban is elindult az aláírásgyűjtés, és a kérdésem az, hogy gondolkozik-e ön és a gondolkoznak ez ön emberei arról, hogy a kereskedelmi megállapodások szigorúan kereskedelmi aspektusait elkülönítsék a beruházási részektől, tehát hogy ne vegyes megállapodások szülessenek, hanem hanem csak az európai kompetenciákat használják, és milyen ítéletre számít Szingapúr ügyében, mert ugye az is egy vegyes megállapodás, nem tudom, tudna -e erről valami fajta felvilágosítást adni. Merci. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Gyakorlatilag már mindent felvetettek, így én is röviden tudok fogalmazni. A a választott bíráskodásra kérdeznék rá. E, az ENSZ e, egy egyezményt fogadott el 2004-ben, amely egy átláthatósági mechanizmust is tartalmaz az ISDS-ekben, a 2014 előtti e, ISDS-ekben. Ez a, az egyezmény, a tagállamok most blokkolják, szeretném megkérdezni, hogy miért teszik ezt, valójában nem akarják-e, hogy az ISDS ügyben tisztállásunk, ami elég nehezen lenne elfogadható, vagy itt egy hatásköri problémáról van szó, tehát a tagállamok vitatják a hatáskörüket, mert úgy gondolják, hogy ez inkább az övékébe tartozik, és nem az önökébe. Köszönöm. Szikó úr következik. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, úgy hiszem, hogy az önök szerepe és a mi szerepünk az európai kereskedelmi politika meghatározásában már a dupla fontossággal bír. Hiszen Európa krízist él meg, az európai intézmények is válságon mennek keresztül, és az állampolgárok hite is megrendült. Éppen ezért nagyon fontos szerepet játszik, eh, hogy megteremtsük az Európai Unió politikájában a bizalmat. Ezzel tisztában kell lennünk. Hatalmas kihívások állnak előttünk, nagy témákat tárgyalunk meg. TTIP, Kínával kötendő megállapodás, a további külkereskedő megállapodás, hatalmasak a feladatok, de nem szabad, hogy megakadjunk, nem szabad, hogy csendbe maradjunk, a döntéseket meg kell hozni, hiszen válaszokat kell adnunk partnereinknek, és a tagállamoknak is, az olyan országoknak, mint Olaszországnak, a hazámnak, ahol például eltart egy ideig, amíg elfogadnák, hogy piacgazdasági státust adjunk Kínának. A legjobb megoldáson kell dolgozni, ezzel egyetértek. A TTIP, vagy a földrajzi eredet megjelölők, eredetjelölők kapcsán fontos lépéseket kell tenni. Az IMCO-ban egyébként éppen ma szavaznak erről, és a plenáris elé kerül majd ez a dosszié. Egy szóval a Gaspari kollega által mondottakkal egyetértek, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy túlontúl agresszív a kereskedelmi politikánk, főleg, és ez nehéz helyzetbe hogy hozza a dél-európai országokat, főleg dél-olaszországot, hiszen én többek között a tunéziai jelentés szerzője vagyok, ahol 500 millió eurós támogatást adunk, arról szól a jelentés, hogy 500 millió eurós támogatást adunk Tunéziának. A bor, az olívaolaj vagy a narancspiacot teszi tönkre ez a szerződés. Nem csak kereskedelmi szerződésről van tehát szó, hanem látni kell, hogy ezekkel a kereskedelmi szerződésekkel a saját gazdálkodóinkat, a saját iparunkat hozzuk nehéz helyzetbe, ehelyett egy más alternatívát kell találnunk. Most pedig More úr, tessék. Merci, monsieur le président. Et... Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, örülök, hogy itt van. Van egy paradoxon a kollégák eh, állandóan gratulálnak önnek, eh, minden jobban megy, nagy a haladás, eh, jobban, mint az ön elődje alatt, ez biztos, de mégis általános ellenérzések vannak a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, TTIP-pel kapcsolatban, mindenhol Európában. Aztán ott van az ukrán népszavazás, ami egy olyan országban következett be, amely hagyományosan Európa barát, Kérdésem az, hogy igazándiból miért van ez? Úgy tűnik, hogy van egy módszertani forradalom, egy intellektuális forradalom, amire szükségünk van. A bizottságnak meg kell változtatnia a szabadkereskedelmi tárgyalásokat ez fontos számunkra, mert ha nem következik be, akkor el fogják utasítani ezt a polgárok. Vannak egyébként jogos problémáik, kevés az átláthatóság, volt ugyan előrelépés, de még mindig nem elég, ráadásul a multik érdekeit figyelik elsősorban, és hát túl sok időbe telnek. Van egy kettős beszéd, ambiciózusak vagyunk, és odafigyelünk, Amennyiben tényleg így van, akkor meg kell mondani egyértelműen, hogy van-e ideiglenes alkalmazás vagy sem. Nem, nincs szükség TTIP-re B változatban, és egy dolog a Azt gondolom, hogy sokkal világosabban kell válaszokat adni azokra a jogos kérdésekre, amik elhangzanak, ami a konkrét kérdéseket illeti. Egyes európai országokban, és Franciaország is ilyen, a Mercosur megállapodást megkérdőjelezik. A bizottság egy új javaslattal áll elő a marhahúsra vonatkozóan, és a gazdák nagyon aggódnak, különös tekintettel a mezőgazdasági válságra. Köszönöm. Maybe better that you put the uh, headphones, I going to take them. Köszönöm. Kérem, vegye fel a fejhallgatóját. Anyway, it's easy. Tällä hetkellä EU neuvottelee Köszönöm, finnül fogok kérdezni. Jelenleg az EU tárgyalást folytat TISA és TTIP ügyben. Ezek eh, szolgáltatásokat is lefednek, és kiterjednek az Egyesült Államokra. Komissaarilla, että mitä sopimusta noudatetaan Just. Igazán a nagy kihívás az, hogy ezeknek a megállapodásoknak a technikai részleteit megértsük. Mi történik, amikor van egy ilyen átfedés két megállapodás között? Mi történik akkor, amikor a felelősségi körök is átfedik egymást, és hogyan lehet ilyen körülmények között pozitív eredményt elérni? Oké. Okay. Köszönöm. Buchner úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy, fő, hogy beszélt a tisztességes vagy a fair kereskedelemről, azt hiszem, hogy itt sok mindent kell még tennünk. A Nairobi konferencia nagy csalódást okozott nekem, mert a voltaképpeni problémákat egyáltalán nem sikerült megoldani. Továbbra is az a tény azzal a tényel kell szembenéznünk, hogy Európában és az USA-ban nagy szubvenciókkal, nagy állami támogatásokat állítunk elő termékeket, azután ezeket a termékeket a kereskedelmi megállapodások keretében a fejlődő országok piacára dobjuk, és ezzel tönkretesszük a helyi mezőgazdaságot. Magunkat terhel tehát a felelősség sok probléma okán, amely ezekben az országokban létrejött. Kérem tehát, hogy konkretizálj egy picit, hogy mit tervez tenni e területen. Köszönöm. Biztos asszony. Még talán én magam is hozzátennék valamit. A Szikó és urak felvetéséhez kapcsolódóan folyamatos vita zajlik az Európai Unió kereskedelmi politikájáról. Ez bizalmatlanságon alapszik. Egyszerűen az európai politikákban nincs az embereknek, a szereplőknek elég bizalma. Nem az kellene, hogy az ön következő múlka programjának legnagyobb célkitűzése legyen, hogy a kereskedelmi politikába vetett bizalmat újra megteremtsék és ne ilyen sok külön részkérdésre próbáljanak koncentrálni, hanem sokkal inkább megnyerjék ismét az embereket a kereskedelmi politika számára. Máskülönben rengeteg jó döntést hozhatunk itt, de az állampolgárokat elveszítjük valahol útközben. Maybe I should start with that. Uh, Talán ezzel a kérdéssel kezdem. Köszönöm szépen a kérdéseket igyekszem mindegyikre válaszolni. Persze ez egy nagyon komplikált kérdés, amelyet feltesz, hiszen valóban hiányzik a bizalom, nem csak a kereskedelmi politika irányában, hanem sok országban egyáltalán a politika, a nagy politika iránt. Plegykákat is terjesztenek, vannak olyanok, amelyek teljesen megalapozatlanok. Az egész történet amelyről legutóbb, és most be akartam számolni, éppen arról szól, hogy átláthatóbbá tettük a kereskedelmi politikánkat. Az Európai Unió kereskedelmi politikája történelme során soha nem volt annyira átlátható, mint most. Lehet, hogy ez sem elegendő, de lépésről lépésre átláthatóvá tesszük a kereskedelmi politikát partnereinkkel, a háttéranyagokat, a mandátumokat, a javaslatokat mind publikáljuk a tagállamokkal is, egyeztetünk. Van, akik visszafogottabban nem annyira támogatja ezt a kezdeményezést, de partnerekkel is, azt, amikor elkezdjük a tárgyalást, azt mondjuk, átláthatóvá akarjuk tenni. Kérlek, hogy ti is vegyetek ebben részt. Fogadjátok ezt el. A piacok megnyitása a legtöbb helyen <clears throat> munkahelyeket terem, de hát a kereskedelem nem csak a gazdaságról szól, hanem az értékek, közvetítéséről, Csak kereskedelmi fórumokban ezt akarjuk tenni, például fenntartható növekedés, vagy a munka, vállalói jogok tiszteletben tartása, azok az értékek, amelyeket közvetítünk. Tárgyalunk a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel, azért, hogy az ő inputjukat is becsatornázzuk a kereskedelmi politikai megállapodásaiban. Többen kérdeztek a végrehajtásról, a végrehajtás nyomonkövetéséről. Igenis, nyomon követjük a megállapodásokat. Hogyha figyelembe veszük, hogy Európában, de a másik országokban, a partnerországokban is a kereskedelem politika eredményekre vezet, munkahelyeket teremt, akkor látjuk a fontosságát. Úgy gondolom, hogy ezzel a politikával a bizalmat meg lehet újra nyerni. Ez nem megy egyik napról a másikra persze. A DG Trade-ben dolgozó munkatársaim fantasztikus munkát végeznek, viszonylag kevés erőforrással, ét nappal téve dolgoznak, de nem egyedül dolgozunk, a tagállamoknak is részt kell venniük. Önök pontosan tudják, hogy a tagállami mandátum nélkül semmilyen fajta tárgyalást nem kezdhetek el, és persze önök is részt vesznek ebben a folyamatban. A tagállamoknak is részt kell venni, és aztán ők meg elkezdik kritizálni a bizottságot. Jó van, jó van, hát ismerjük, ez a politikai um, apró harc része. De hát ők aztán nem vállalnak felelősséget. Azt mondják, nyissátok meg a piacot, kezdjük meg a tárgyalást, zárjátok le a TTIP-et, mondják a tárgyalásokon, otthon meg epét hánynak a TTIP-re, azt mondják, hogy szörnyű a TTIP, ez ellen fel kell lépni. Jánusz arcú, két nyelvű köpönyek forgató politika ez. A bizottság tehát nagy lépéseket tesz a megállapodások elérése érdekében, és persze igyekszünk valóban átláthatóbbá tenni ezeket a megállapodásokat azért, hogy megnyerjük az embereket. Gaspari úr, teljesen igaza van, hogy a bizottság nagyon fontos javaslatokkal küzdik. A konfliktusokból eredő ásványi kincsekről a háromoldalú tárgyalások előrelépést mutatnak, remélem, hogy ezt a dossziét lezárjuk még nyár előtt. Az IPI is, és az IPI-t majd meglátjuk, a TDI jelentés a tanácsasztalán van, persze fel kell gyorsítani a dolgot. Reméljük, hogy az elnökség ezt rendre veszi, hiszen világosan kell látni, hogyan lépünk előre ebben a nagyon fontos dossziében. Az emberek, az állampolgárok várják tőlünk, hogy áttörést érjünk el a kereskedelem védelmi eszközökkel, nem szabad visszaélni, de ha valóban nem tisztességtelen a kereskedelem, mondjuk a Kínával való acél kereskedelem nem mondható tisztességesnek, ezért itt jogilag fenntartható, de határozott és erős kereskedelmi védelmi eszközökre van szükség. Er-, erről tehát tárgyalunk. A kínzás elleni témában több háromoldalú tárgyalást lefolytattunk itt, mert nem vagyok olyan reményteljes, hogy a holland elnökség alatt ezt le is zárhassuk. Aztán a kettős felhasználás kérdésében valóban késésben vagyunk, de ropp roppant, roppant bonyolult ez az ügy, de reméljük, hogy a nyári szünet végén egy javaslattal tudunk előállni. Szingapúr, hogy folytassam? Mikor, mikor állnak elő javaslattal? Mármint a, bí, a bíróság részéről? Nem tudom, remélem, hogy ősszel, de hát nincsen semmilyen belső forrásom a bíróságról. A bíróság nem szivárogtat ki, majd meglátjuk, milyen eredményre jut. Jó tárgyalásokat folytattunk Szingapúrral, tudom, hogy önöknek is egy küldöttség elment Szingapúrba, és az üzenet az volt, hogy a megállapodást lezárjuk, de ugyanakkor kérjük őket, hogy a befektetési fejezetet is vizsgálják meg. Hogyha a bíróság meghozza a határozatát, akkor gyorsan tudunk mi is lépni. Martin úr, a TDI-ra és a dual user ra kettős felhasználásra kérdezett rám, ezekre válaszoltam. Tajvan, nemrégiben választások voltak Tajvanban, és május 20-án áll fel, eh, esküszik fel az új kormány, áll hivatalba az új kormány, tehát ekkor tudjuk majd feltérképezni, hogy hogyan lehet a tárgyalásokat folytatni. India. Sajnos nagyon messze nem jutottunk munkacsoportok asztalán vannak a dossziék, de egész egyszerűen az indiai fél egyelőre nem fogadja el a javaslatainkat. Egy őszinte hangú nyílt levelet írtam erről, és elégedetlenségemnek adtam hangot. Persze folytatjuk a munkát, különböző lehetőségek vannak a G20-ak vagy az OECD keretén belül, és amikor az indiai kereskedelmi miniszterrel találkozom, egyértelműen felvetem ezt, hogy hogyan lehetne lendületet adni a elő a tárgyalásoknak. A fordítások valóban problémát 23 nyelv van, <clears throat> ezeket le kell fordítani minden megállapodást. A tanács <clears throat> jogi szolgálatával egyeztetünk, hogy hogyan lehet jogásznyelvészi szempontból is jobban ellenőrizni a megállapodásokat azért, hogy a párhuzamosságokat elkerüljük bizottság és tanács között, de hát el kell fogadni, hogy ez egy folyamat, ez időbe telik, még a fordítások elkészülnek ez pedig Sárki asszony kérdéséhez vezet engem tovább, az a források kérdése. Önök is, a tagállamok is új és új feladatokkal látnak el, ezen felül pedig a végrehajtást ellenőriznünk kell, értékelnünk kell. Egy könnyen tudnánk még akár több száz embert foglalkoztatni, munkával ellátni. Csak azokat a feladatokkal bíznánk meg őket, amelyekkel már most is rendelkezünk. Hát például a tdi a TDI-juk, a kereskedelmi védelmi intézkedések területén több száz emberünk dolgozik, de még többet tudnak dolgoztatni. Aztán Hannover. <clears throat> Az elnök úr ott lesz Hannoverben, én is ott leszek, sok más biztos társam ott lesz, Froman nagykövet ott lesz Hannoverben és Merkel asszony, meg persze Obama elnök Merkel asszony egy kis vacsorát szervez, ha jól tudom, biztonsági kérdések is napirenden lesznek, meg a TTIP is. Hogy milyen eredményre jutunk, ezt nem tudom megelőlegezni. Mindenesetre a TTIP-ben előre haladunk, hetente, heti rendszerességgel találkozunk, de sok feladat még előttünk áll. Az amerikaiak azt mondták, és mi is azt mondtuk, hogy egy TTIP lightot, egy egyszerűsített TTIP-et nem vagyunk hajlandók elfogadni. Nincs, erre, nincs is erre mandátumunk. A tagállamok által adott mandátum nagyon részletes. Ha most egy-két vámot eltörlünk, ez az erőfeszítések fényében valami csekély eredmény volna. A közbeszerzések, a földrajzi eredet megjelölők, a um, normák tekintetében előre lépéseket kell elérnünk. Nem tudom, hogy a TTIP-ben való előrehaladásról mikor számolhatok be átfogó pozitív hírekkel, de mondom, heti rendszerességgel dolgozunk. Solc úr, valóban a tisztességes kereskedelem támogatásán dolgozunk, támogatjuk ezeket a rendszereket, próbáljuk az európai paramétereket kidolgozni és az ön és Mártin úr által elkészített javaslatokat is próbáljuk um, érvényesíteni a helyi fair trade vagy tisztességes kereskedelmi kezdeményezések támogatásáról. A vto ról Elmondhatom, hogy intenzív tárgyalások folynak arról, hogy merre lépjünk tovább. Őszig úgy hiszem, hogy valamilyen elképzelés uh, az MC11-ről körvonalazódnia kell ennek a fejünkben, 2016. szeptemberében lesz ez a következő miniszteri tárgyalás. Hogyha a VTO barátai segíteni akarják a munkát, és sok barátja van a VTO ügyének, akkor segítsenek abban, hogy realista, de becsvágyó menetrendet tűzzünk ki. A tagállamokban kedden, illetve kedden lesz egy olyan párbeszéd, amelyben a civil társadalom, és a tagállamok képviseltetik magukat, aztán lesz Sankhajban egy G20-ak találkozó, majd egy OECD találkozó, hol a WTO jövőjéről beszélnek, de hát persze a parlament inputjára is nagyon kíváncsiak vagyunk. Aztán a vámok kérdését vetette fel az egyik képviselő, a vámok felel, a tagállamok felelnek a vámok végre, vámszabályok végrehajtásáért, betartatásáért biztosítandó, hogy az egyes kikötőkben azonosan alkalmazzák a vámszabályokat. És kérem, hogyha konkrét információk vannak, tájékoztassák szolgálataimat erről. Ami pedig a vám be, jövedelem elvesztését illeti, hát a GNI befizetésekből kompenzációt irányítunk elő. Az EU és Kína közötti beruházási tárgyalás zajlik, beruházási egyezmény tárgyalása zajlik, amely egyenlőbb, tisztességesebb versenyhelyzetet akar teremteni, és átláthatóságot próbál teremteni a beruházási piacon. Kirton Darleg asszony. Hallottam az Egyesült Királyságban tervezett népszavazásról, hallottam bizony. <clears throat> Olvastam róla, hogy úgy mondjam. A bizottság természetesen nem szólhat bele ebbe a népszavazásban, de megerősíthetem mindazt, amit a kérdésében mondott, az európai kereskedelmi politikát a bizottság fogalmazza meg azután, hogy a parlament és a tagállamok megfogalmazzák a céljaikat. Egyetlen kereskedelmi megállapodást sem köthetünk anélkül, hogy a tagállamok egyhangú mandátumot nem adtak volna, és ez az Európai Parlament is ne támogatott volna ebbe bennünket. Bármely tárgyalásban bármilyen lépést teszünk, ellenőrizzük ezt a parlamenttel, előtte és utána, tehát a parlamentnek folyamatos nyomonkövetési lehetőségei vannak, vannak a speciális egyes kereskedelmi tárgyalásokat nyomon követő munkacsoportok, meg hát itt az INTA is, és biztosíthatom önöket, hogy ahogy a múltban, a jövőben is teljes betekintést adunk, épp úgy, mint a TTIP-nél a mandátumot publikáljuk, a háttéranyagokat publikáljuk, az ajánlattételünket közzétesszük azért, hogy a brüsszeli buborékon kívüli külvilág is nyomon tudja követni a tárgyalások menetét. Sokan említették a plegykákat. Azt ígérhetem a tisztelt házban, hogyha a tagállamok között egy kereskedelmi megállapodásról megállapodás jön létre, akkor addig ezt nem lehet alkalmazni, amíg a parlament erre rá nem bólint. Ez igaz, ez volt a meghallgatásom során, igaz most is, se a TTIP, se a CETA-t nem lehet addig alkalmazni, amíg a parlament ezt el nem fogadta. a társjogalkotók, a tagállamok és az Európai Parlament, mint társjogalkotó. Valaki megszakítja a biztos asszonyt. Kérem, hogy a Mixity kérdésben kommentálja a tagállami hozzáállást, hiszen hogyha a megállapodást részben már alkalmazzák, akkor bizony lehet, hogy ezt örökösen így fognak eljárni és az Európai Bizottság szóvivői éppen ezt mondtam. Mondjuk az Ukrajnával kötött megállapodás átmeneti alkalmazásáról, mint tudják, nálunk az emberek a megállapodás ellen szavaztak, és meg akarnám akadályozni, hogy ilyen bizonytalan átmeneti állapotban legyünk. Hogyha egy megállapodás vegyes, akkor a bizottság javaslatot tesz, ám a tagállamok döntenek. mind a tanács, bizottság, mind a tanács számára, meg a tagállamok számára hasznos volna, hogyha az bíróság iránymutatást adna, hiszen a Lisszaboni szerződés mondja, hogy az Európai Unió a tagállamai nevében kereskedelmi megállapodásokat köthet. De ennek a szerződéses passzusnak az értelmezése bizonytalan, remélem, hogy a bíróság iránymutatást ad. Ugye a holland népszavazásban a a kereskedelmi, meg a szabadkereskedelmi megállapodásról volt szó új Ukrajnával, de hát a vízum megállapodás nem tartozik a kereskedelmi megállapodás hatája alá. Várjuk tehát a holland kormány belső értelmezését, hogy tájékoztassanak, hogy milyen lépéseket akarnak tenni, addig nem tudunk dönteni. De a Mixiti kérdésében bármilyen határozatot hoz az Európai Bíróság, utána nyilván el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lépjünk tovább a jövőben. És hogyha minden kereskedelmi megállapodásról népszavazást tartanak majd, helyi vagy nemzeti népszavazást, akkor bizony jó nehéz helyzetben leszünk, mert vélhetőleg nagyon keveset lehet majd elérni. A kormányokban ülő ö, választott képviselők, tehát a, a kormányok, a parlament választottjai, a parlamentek választottak, és önöket is megválasztották. Mercosur és Brazília. Hát igen, Brazíliában van egy kis politikai vihar. A Mercosur jelenlegi soros elnöke Uruguay, és még ha Venezuela kapja meg a soros elnökséget, ők ugye nem Mercosur tagok, továbbadják nekik a stafétabodot, mi koncentrálunk Uruguayra és a többi országra világos jelzést adtak nekünk Brazíliából, hogy emellett elkötelezik magukat, amíg ezt nem veszik vissza, addig ezt komolyan veszük. Tisztában vagyunk az ekvadori határidővel, Fizasz úr vetett ezt fel. Reméljük, hogy a tanács is és önök is gyorsan tudnak segíteni a megállapodás elfogadásában, ratifikálásában. Ez a kérésünk a tanács irányában. Csillével a megállapodás modernizációját készítjük elő. Idén le kell zárni az előkészítő munkákat, nem akarok mondani semmi konkrét időpontot, de jövő évben valószínűleg megkezdhetjük a tárgyalásokat. Ami végrehajtást illeti, igen, a végrehajtást nyomon kell követni, és a különböző tagállamokkal tagállamok is segíthetnek ebben de az Európai Bizottságon belül a különböző főigazgatóságok, a helyi nagykövetségeink információit összekapcsoljuk, az iparák képviselői vagy a civil szervezetek is információval szolgálnak, annak érdekében, hogy nyomon kövessük a kereskedelmi megállapodások végrehajtását. Mondom, az egész bizottság dolgozik ezen, és éppen most egy eh, átfogó stratégiát dolgozunk ki. Moszkva asszony zöld, eh, a green goods, eh, a zöld termékek erre kérdezett rá, hát ez megakadt ez a tárgyalás. Kína, Kínával nem tudtunk megoldani ezt a kérdést. Az OECD május végi öm, EGA ülésén, ahol a környezetvédelmi termékekről lesz, környezeti termékekről lesz szó, azt reméljük, hogy itt áttörést érünk el. Fantasztikus lehetőség ez arra is, hogy azt mutassuk meg, <clears throat> hogy a zöld hogy a zöld termékekkel, szolgáltatásokkal nem csak a COP21-en elfogadott eredmények megvalósításához járulhatunk hozzá, hanem igenis gazdasági eredményt is érhetünk el. Ecuador, Mexiko, Mercosur, ezekre a kérdésekre válaszoltam. Kína és a menetrend kérdése. A konzultációban egy sor választ nyertünk ki, ezeket értékelnünk kell. Számunkra is világos, Kína nem egy piacgazdaság. A jegyzőkönyvben lévő öm, szabályok lezárnak. Vagy nem teszünk semmit, vagy mi Kínát Kína beosztását a piacgazdasági, nem piacgazdasági listából megváltoztatjuk. Ennek ugye a dömping és antidömping szabályok tekintetében van jelentősége, és de biztosíthatom önöket, hogy a jövőben is komoly TDI-ink, kereskedelmi védelmi eszközeink lesznek Kínával szemben. Mondom most egyelőre a konzultáció eredményét értékeljük. Ha a bizottság javaslatot tesz, akkor biztosítani fogjuk, hogy a társ jogalkotóknak elegendő ideje legyen ezeket megvizsgálni, ezt a titkársággal és az elnök úrral. Egyeztetjük majd, ahogy közeledik az időpont, hogy valamilyen javaslatot készítünk elő a kollégium számára, de ennek konkrét határideje most nincsen. Azt hiszem még Ukrajna, Ukrajnával kapcsolatban van, volt kérdés. Nem kell a Európának van egy olyan törvénye, hogy egy ország minek minősül. Tehát másnak nincsen ilyen listája. Az amerikaiak nem tesznek ilyen javaslatot, hogy most Kína vagy valamelyik más ország az piacgazdasága vagy sem. Ők eh, tehát szabadabbak a saját megközelítésükben. Nyilván egyébként eh, párbeszédben állunk az amerikaiakkal és más partnerekkel is, de semmilyen fenyegetést nem kaptunk, hogy leállítják a TTIP tárgyalást akkor, hogyha Kínát piacgazdasággal minősítjük. Ezt meg tudom erősíteni. És eh, azt gondolom, hogy a népszavazásokról már beszéltünk. Nos, azt az egyezményt, amiről ön beszélt, képviselőasszony, azt Lengyelország nem írta csak alá. Azt állítja, hogy nemzeti kompetencia. Az Európai Unió nem írta tehát alá, nem tudtunk csatlakozni az egyezményhez. Trudeau úr, ön is említette azokat a az érzékeny témákat, amelyek a TTIP-el kapcsolatban megjelennek. Földrajzi jelölések számunkra egy nagyon fontos tétel, prioritás, és szeretnénk a, TTIP-vel ugyanolyan ambíciókat megvalósítani, mint a SETA-val. Az amerikaiaknak egyébként más a tradíciójuk. E, ők azt gondolják, hogy a dolog várhat. Mi egyébként mégis optimisták vagyunk, hogy sikerül megállapodni. Tudjuk, hogy ez Olaszországnak és sok más országnak e, fontos a földrajzi megjelölések köre. Ráadásul azt is tudjuk, hogy agrártermékek egy köre érzékeny, és e, ezt is figyelembe vettük a tagállamokkal folytatott párbeszédünkben, és az is igaz, hogy hatalmas lehetőségek vannak az agrártermékeink előtt megnyithatjuk a Mercosur piacokat, például a teipari termékek számára, vagy a vámok eltörlése tényleg megnyithatja az utat egy sor piacra a nagyon erős és versenyképes európai agrártermékek előtt. Morel úr, azt gondolom, hogy én már válaszoltam az ön kérdésére, ha csak nem érte egyet ezzel. Valóban megpróbáljuk megváltoztatni a módszerünket, és valóban nagyon sok a plegyka, tehát ezek hamisak, ami a Mercosur és marhahús javaslatot illeti. Mi egyébként 2004-hez képest változtattunk a mi ajánlatunkon, de nyilvánvalóan nem tudunk elmozdulni teljesen a 2004-es mhm. ajánlattól. Tehát csökkentjük a kvótát, de megpróbáljuk azért észszerűnek tartani, és megpróbáljuk más módon is a húsiparunkat, húságazatunkat és általában az agráriumot védeni. Takula úr már eltávozott a teremből Tíz a TTIP overlapre kérdezett rá. A Tizával kapcsolatban május 31-én lesz egy miniszteri ülés, az Európai Unió összehívata ezt. Azt gondolom, hogy a TTIP-ben a szolgáltatások szabályozásában, illetve szolgáltatási kérdésekben túlléphetünk a Tiszán. Eh, szerintem minden kérdésre válaszoltam, ha nem, az csak véletlenül maradhatott ki. Köszönöm. Valóban csodálatos időben végeztünk, kapcsolatban maradunk, össze fogjuk gyűjteni ezeket a javaslatokat, a koordinátorokon keresztül pedig benyújtjuk az elnökök értekezletére. Köszönöm, és hamarosan találkozunk Hannoverben. liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie dann wieder. Kedves képviselőtársak, foglalják kérem helyet. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Kezdjük a szavazást. Először 15-ös napirendi pont gyanánt. a dohány könyv. Itt volt éppen egy szavazás lesz csak, ám mielőtt azt megejtenénk, ellenőrizzük a rendszert. Kérem mindenki dugja be a kártyáját, és azt is látnunk kell, hogy mindenki, minden frakció megfelelő számban van a jelen. Megnyitom tehát a próbaszavazást. Extra. So, ein SD is... Egy szocialistával túl, tehát többen vagyunk, mint kéne. Kérve kérje ki a kártyáját. Harminc három szavazatra jogosult képviselő van jelen, ez itt rendben van. No akkor, 15-ös pont, szavazzuk. Seinfeld képviselő jelentése, megnyitom a szavazást. Lezárom. Hatalmas többséggel elfogadtuk. Gratulálok jelentéstevőnek. Megyünk tovább. 16-os pont. Itt is csak egy szavazást fogunk tartani az egész szövegről. Horvátország csatlakozása a Peru megállapodás, Kolumbia Peru megállapodása, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is nagy többséggel fogadtuk el. Gratulálok Vizes úrnak. 17-es napi rendi pont. A globalizációs kiigazítási alapértékelése, állásfoglás. Itt először az egyes kompromisszumról szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos, a tízes, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elvetve 20-as mellette ellene tartózkodók elvetve 21 mellette ellene tartózkodók elvetve. 23 mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elvetettük, de nézzük meg azért géppel a 23-ast. Ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 25 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük géppel. A 25-öst megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 27-esnél tartunk. Három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük megint. 27-es második rész, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. 29-esre megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elvetettük. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodó elvetettük ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk szóbeli módosító egyes számú, van -e ellenvetés? Nincs. Szavazunk róla tehát. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Géppel ellenőrizzük. Megnyitom a szóbeli módosító tárgyában a szavazást. Lezárom a szavazást. Átment zárszavazás elektronikusan fogjuk végrehajtani, megnyitom a szavazást. Lezárom. 31 plusz szavazattal, igen szavazattal átment. Gratulálok a szerzőnek. Megyünk tovább. 18-as pont. Nemzetközi triológus tárgyalások, hosszan tartó eljárás volt ez. Nagyon sok húzavona után, most azonban szavazhatunk róla. Elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. És most lezárom. 33 igen szavazattal, nagy többséggel átment. Gratulálok, köszönöm. Ezzel a szavazások sorát lezárjuk. Köszönöm szépen a részvételt. 19-es napi rendi pontnál tartunk. Információs technológia, termék, megállapodás a VTO keretei között. A biztos asszonyal nemrégiben eszmét cseréltünk erről a témáról is. Kedves képviselőtársak, megértem én, hogy nem mindig minden ülősen vesznek részt, de ha már elhagyják a termet, tegyék azt csendben, kérem. No tehát. Itt, itt a megállapodás megnézzük a rendet. vendégünk is van, Angeliza Shield asszony, szakpolitikai tanács adó az imens cégnél vezető tanácsadó. Először neki adom meg a szót, nem tudom hol van, ott van, asszonyom, parancsoljon. Thank you very much, Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Anka Skilt vagyok, a Siemensnél dolgozom Brüsszelben, a kormányzati kapcsolattartó hivatalban, és arra kértek meg, hogy szóljak néhány szót az ITÁ-ról. Genfből, Genfben jártam tegnap, <clears throat> még ott a környezetvédelmi termékekről cseréltünk eszmét, tehát át kell alakítanom a gondolkodásomat. A Siemens egy nagy cég, 350 ezernél több embert foglalkoztat, 200 ezer ezek közül az Európai Unióban dolgozik. Termék portfóliónk a szélturbina, tól a gázturbinától, az ipari létesítményeken át a magasebességű vonatokig, vagy az orvosi eszközökig terjed. A digitalizáció különösen nagy feladatot róránk, ránk, 18 ezer szoftvermérnököt alkalmazunk, többet, mint a hagyományos IT cégek, a digitalizáció egy olyan jelenség, amely az egész tevékenységünket meghatározza és befolyásolja. A hagyományos Siemens gázturbina sok erőműben működik, és természetesen ez is számítógépes irányítás alatt áll, és így növeljük a hatékonyságot. Egy olyan cég számára, mint a Siemens, amely az egész világon jelen van, a kereskedelem alapvető fontosságú. Ezért három okot szeretnék felsorolni, hogy miért gondoljuk, hogy az ITA nagyon jó. Egyrészt az új piaci hozzáférést biztosít. Az ITA, vagy az Információs Technológiai Megállapodás plurilaterális megállapodás, nem bilaterális, amely megállapodásokat gyakran üdvözlik az államok, de rengeteg eh, nehézséget okoz a működtetésük. Tehát piaci hozzáférést biztosít számunkra az ita csökkenti mondjuk Kínában az egészségügyi berendezésekre kivetett vámokat, ezt is üdvözöljük, és a liberalizáció plurilaterális formában történik, és ezt külön üdvözöljük. Ráadásul a kereskedelmi szervezeteknek is szisztemikus lendület adott. Nairobi-ban jártam decemberben, ott voltam a sajtótájékoztatón, amelyet a megállapodás aláírása után tartottak, és tényleg az ember ilyenkor azt érzi, hogy ez az a fajta eredmény, amelyre a WTO-nak szüksége van ahhoz képest, hogy pozitív eh, hangulat alakuljon ki, és bizonyíthatóvá váljon, hogy nem csak a vitarendezésben játszik fontos szerepet a WTO, melyetben jó szerepet játszik, hanem a szabályok meghatározásában és a kereskedelem liberalizációban. Ezen oknál fogva is úgy gondolom, hogy ez itt a nagyon fontos. A harmadsorban azért hangsúlyoznám az ITA, tehát az információi technológiai megállapodás jelentőségét, mert ez a digitális átállást hozza helyzetben. A Siemens, de sok más európai cég számára is a digitalizáció kulcsfontosságú. Mondok egy példát. Lehetővé teszük fogyasztóink számára, hogy a gyártó facilitásuk, a helyük számára egy digitális ikergyártót hozzanak létre. Mit jelent ez? Régen ugye meg kellett állítani a termelést, ki kellett venni a turbinát mondjuk. Most viszont egy digitális második gyárat lehet elképzelni, és minden változtatást modellezni lehet. Tehát mielőtt az ember végrehajtaná a modellezést, azelőtt már tudja, mi fog történni. Az ITAM sok termék tekintetében megnyitja a, ke- a, a kereskedelmet. Például a szenzorokat rengeteg termékünkben használjuk, mondjuk a gázturbinákban, de nem csak ott, is. így jobb um, információkkal rendelkezünk a működésékről, a hatékonyságáról, és ezt az információt a fogyasztóink, a vevőink használják. Egy szóval az ITAM szisztemikus lendületet ad a VTO-nak, uh, és segíti a digitális átállást. Ez egy jó megállapodás, köszönöm az elnök úrnak, aki a parlamenti küldöttséggel jelen volt Nairobi-ban, Sajnos sok más parlament képviselője nem volt jelen, de az Európai Parlament jó példával járt elől a VTO parlamenti dimenzióját bebizonyítva. Ennyit akarok mondani, és minden jót kívánok a vitához. Yeah, thanks a lot. So we know that... Köszönöm. Akkor most már ismerjük az itának a kontextusát. Tudjuk, ismerjük annak előnyeit, és ezért is volt érdekes meghallgatni az Siemens képviselőjét. Tehát nyilvánvaló a szükségessége ennek, ugyanakkor vannak időbeli problémák is, mert a ratifikációs folyamatot július 1-ig be kell fejezni, különben komoly problémák következhetnek be, de ez úgy látom, hogy lehetséges, Róvolt asszony nincs még itt, mint raportőr, illetve úgy tűnik, hogy ma nincs is. Sajnos szomorú családi esemény miatt nincs ma itt. Daniel Kaspari fogja őt helyettesíteni. Öt perccel ezelőtt még itt volt, és már jön is vissza. És ezzel egy kicsit át is adhatom a szót, és befejezhetem az időhúzást. Köszönöm. Kedves kollégák, Rovol kollégának a jó kívánságait is továbbítom önök felé, aki nem lehet itt, azt mondja, hogy a megállapodás az ITA-val, ITA-val kapcsolatban két okból nagyon fontos. Először is ez a, az egyik legfontosabb vám csökkentő tétel, illetve csökkenti a költségeket és növeli a piaci hozzáférést az IT cégek számára. Az első IT t 96-ban Szingapurban írták alá, egy évvel később lépett hatályba. 82 ország tagja, az IT termékek, mindenfajta digitális kamera és rész, egység, telefonok vonatkozásában felszámolták a, vádakat, a vámokat, de azóta is fejlődik a technológia, nagyon sok új termék lett bevonva a termékkörbe. 2012-ben kezdődtek az új tárgyalások, és 54 WTO tag tárgyalta ezek, ezt a megállapodást. Végül is a résztvevő országok tavaly decemberben fogadták el a Nairobi WTO miniszteri konferencián egy nyilatkozat formájában, amely kiterjesztette az itát további 201 új termék, GPS navigációs rendszerek, orvosi műszerek, eh, MRI er műszerek, eh, telekom eh, műholdak és egyéb ilyen eszközök kerültek a listára. Ezek éves kereskedelmi volumene 1000 milliárd euró évente, és a világkereskedelem 10%-át teszi ki. Vannak kötelezettségvállalások minden termék vonatkozásában 7 éves eh, eh, vám csökkentési periódust ír elő. Az érzékeny témákban eh, az EU-nak sikerült hosszabb, tehát 7 éves időpontot elérnie az alap 3 éves időszakhoz képest. Tehát végezetül az ITA kiterjesztése nagyon komoly munkahelyteremtési lehetőséggel bír, az innovációt előmozdítja. A raportőr ezért azt javasolja, hogy az Európai Parlament egyezzen bele, adja hozzájárulását ehhez a megállapodáshoz. Ugyanakkor azra is figyelni kell, hogy vannak olyan WTO tagállamok, amelyek nem tagjai ennek a megállapodásnak. Ez azt jelenti, hogy ők exportálhatnak az EU-ba, viszont nem kell ugyanezt az előnyt felajánlani az EU-nak. Fontos tehát, hogy elérjük azt, hogy a még több WTO ország csatlakozzon ehhez a megállapodáshoz. Csodálatos. Most pedig az árnyék előadóknak tudom megadni a szót. Moszka asszony az első. Köszönöm szépen, ki szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a megállapodás. Örülök, hogy sikerült aláírni. Nagyon fontos volt ez, hiszen nagyon gyorsan fejlődik a technológia, 19 év telt az előző megállapodás aláírása óta. Sajnálom ugyanakkor, hogy ilyen keveset sikerült elérni ebben a megállapodásban, hatalmas előnyöket biztosít ez a megállapodás az európai gazdaság, az európai szereplők és az állampolgárok számára is, meg a partnereink számára is. Azt kívánom, hogy minden határidőt sikerüljön betartani. Egy-két észrevételem van ugyanakkor. Én is fontosnak tartom, hogy a multilaterális szinte keretben lehetett megkötni ezt a megállapodást. Ez az a forma, amelyet támogatunk. Vannak olyan országok, amelyek nem léptek be a megállapodásba, de nyitva áll a lehetőség, hogy belőlük is partner váljon, tehát ilyen módon a potenciális tagok száma nőhet. Még egy észrevétel. Reméljük, hogy nem kell olyan hosszú idő, nem lesz olyan hosszú időre szükség, mint legutóbb, hogy módosítsuk, a, igazítsuk az új helyzethez ezt a megállapodást, hiszen 2018-ban lehet majd módosítani a megállapodást, de a konkrét piaci helyzet és a technikai helyzet hallatlanul gyors módosulása okán egész egyszerűen napi szinten is szükség lehet arra, hogy módosítsuk a megállapodás tartalmát. Még egy utolsó észrevétel, nagyra értékeljük a bizottság erőfeszítéseit arra vonatkozólag, hogy a nem jellegű akadályokat elgördítse az útból, és 2018-ban, amikor a tárgyalásokat újra megítjük a teljes megállapodásról, akkor remélem, hogy sikerül majd ezen a területen, tehát a nem vámjelögő akadályok megszüntetésénél is nagy előrelépést elérni. Köszönöm szépen, Marítje. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Jó, hogy felülvizsgáljuk ezt a témát, és fontos, hogy a multilaterális szinten elérhető eredményekre koncentráljunk. Lássuk világosan, hogyan változik a világ, hol lehet versenyelőnyöket keresni. Ez egy szélesebb körű vitatárgya lehet, ám a digitalizáció és a standardek meghatározása ezen, és a megfelelő értékek fenntartása kulcsfontosságú. A szabályalapú rendszer fenntartása fontos, így gyorsan előre lehet lépni. A, a számítástechnikai cikkekkel való kereskedelemhez kapcsolódóan azt is be kell látni, milyen mértékű a digitalizáció és a digitális kereskedelem növekedése mennyire ö, szolgáltató jellegűvé teszi a gazdaság egészét, és ez minden kereskedő megállapodásunkra érvényelve legyen az a TISZA, vagy a TTIP, vagy bármely más megállapodás, ott is tükröződik ez. Végig kell gondoljuk, hogyan tudjuk erősíteni azokat az alapértékeket, amelyeket itt vallunk Európában, és hogyan lehet a kereskedelmet úgy fokozni, hogy a, az információ szabad áramlását ö, korlátoznánk, és hogyan tudjuk az adat lokalizációra bátorítani, Érte attól eltántorítani az államokat, amelyek a globális kereskedelem ellen hathatnak, ám mindenképpen kihívást jelent az, hogyan határozzuk meg és hajtjuk végre a szabályokat ebben a környezetben. Értetek Moszkva kollégámmal abban, hogy többet kéne figyelnünk arra, jobban kéne figyelnünk, hogy a technológia milyen hatással van a kereskedelemre, és a parlament ezen belül szakbizottságunk fontos szerepet kell játszani ebben. Való igaz. Köszönöm. Buchner úr. Én is csatlakoznék a kérdések tárgyalásához, a magam nézetével. Egy dolog feltűnt, amikor olvastam a szöveget, az, hogy szerintem a mostani bővítés révén, mint a szem veszettük volna a rendszeresség elvét. Végig kell gondolni, hol rendezünk. Most már a, a hűtőszekrények is információs technológiával működnek, meg más dolgok viszont nincsenek benne ebben a körben, úgyhogy szerintem egy nagyobb rendszerességgel kéne számba venni az egyes témákat és elemeket, végig kell gondolni, hogy mi hiányzik a megállapodásokból, hol kéne valamit beletenni. Másik dolog, nem csak ez új szövegre vonatkozik, hanem általános meglátás. Azt látjuk, egyre inkább monopolizálódik az információs technológiai piac, több vetülete is. Egyes dolgokban egy vagy két gyártó diktál a piacon. Ezeket a kérdéseket e megállapodástól függetlenül is vizsgálnunk kell, ám különösen hatással vannak magára a megállapodásra. Felvetül a kérdés, hogyan tudjuk a monopolizációs tendenciákat számba venni, hogyan tudunk ezek ellen hatni. Köszönöm szépen. Die Position unserer Gruppe ist frakciónk álláspontja abszolút pozitív az ITA kapcsán. Üdvözöljük a megállapodás modernizációját. A gazdaság szempontjából nagy jelentéssel, jelentőséggel bír ez az ágazat. 10%-et fedi már most le a világkereskedelemnek az ilyen árukkal és szolgáltatásokkal való kereskedelem, és folyamatosan növekedés. Üdvözöljük, hogy rendszeresen aktualizáljuk az itát. Valóban a résztvevő államok tekintetében még van mit tenni, reméljük, hogy a bizottság hozzá tud járulni ahhoz, hogy egyre több állam aláíróvá váljék. Üdvözöljük tehát e tekintetben is a jelentéstevő álláspontját Ugyanakkor egy megfogalmazást problematikusnak tartok. Az indoklásnál az szerepel, hogy egy-két területen a verseny is növekedni fog. Hát Buchner úr mondta, hogy monopolizációs tendenciáktól kell félni. A verseny egy szabad elvű társadalomban konstitutív jelentőséggel bír. Ettől nem kell félni, nem nem kívánatos mellékhatás ez, hanem épp erre van szükség a fogyaszt, szüksége a fogyasztóknak, biztosítja a verseny azt, hogy a technológia és árelőnyöket a fogyasztók kapják meg. A TTIP-ről és a CETA-ról zajló tegnapi és mai vitákra utalok vissza. Nem értem, hogy miért ilyen defenzíve egy-két kollégánk a verseny kapcsán. Egy nyílt világ kockázatokkal jár, de hogyha a kockázatokat nem vállaljuk, lemaradunk. Hogyha én hallom itt az érvelését egy-két kollégának, akkor arra jut eszembe, hogyha az európai gazdasági közösség alapításánál ott ült volna, ez, ott ült volna kollégák közül egy-kettő, akkor bizony biztos nem szavaztak volna. Hát látni kell, hogyha a kockázatokat nem vállaljuk, akkor soha nem jutunk. Rendben van, köszönjük szépen. Löpen asszony. Új, Nos, látjuk, hogy egyes országok fejlődnek, mások pedig stagnálnak, kedves kollégák. Én Nagyon, font, nagyon elképesztőnek tartom azt, hogy multi cégek képviselői bejönnek ide, és gyakorlatilag itt házalnak az áruikkal. Én tudom, hogy itt mindenki szerelmes a szabad kereskedelembe, de igazándiból az embereket senki nem tájékoztatja. Nem látják a TTIP-et, vagy hogy a kínai megállapodás az, az sokkal látványosabb, de ez legalább annyira csúnya és itt akkor említeném a környezetvédelmi javakról szóló megállapodást, amit 28 plusz 16 állam tárgyalt le. Kollégák, különösen a zöldek, itt valójában nem az lesz az eredmény, amire önök számítanak, hanem pont az ellenkezője. Amennyiben ezek a termékek előnyt kapnak, akkor gyakorlatilag elárasztják a piacainkat a külföldi termékek, és ez alá fogja ásni a zöld iparunkat. Ugyanez történt a francia megújuló energia eh, cégekkel, jöttek a kínai cégek, amelyek eh, az önök nagyvonalúságából hasznot eh, húztak, vezetőkvé váltak a világon, ellopták a globális piaci részesedésünket, miközben a saját piacukat zárva tartották. Szerencsére úgy tűnik, hogy kezdenek felébredni az emberek, és e, egyre inkább megbotránkoznak azon, amit önök tesznek, és éppen ezért önök nem képesek újabban már el, leleplezni a tevékenységüket szép beszéddel, és majd ezt a későbbi népszavazásokban önök is látni fogják az eredményekben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ellenezzük az ilyen dossziékat. Különösen egy-két komoly kérdésünk van az 200 termék típus kapcsán. Mire gondolok? Azon árukra és termékekre, amelyek kettős felhasználásúak, a szatelliták, szatelliterészek, telekommunikációs elemek, ré, légi közlekedést szolgáló navigációs berendezések, digitális öm, irányzók, valamint az orvosi berendezések. Úgy gondolom, hogy általánosságban üdvözölhetjük a vámok csökkentést, de ugyanakkor a normákat nem lehet veszélyeztetni, és meg kell akadályozni, hogy esetleg a fogyasztók veszélyes helyzetbe kerüljenek. Üdvözöljük tehát a vámok csökkentését, de javasoljuk, hogy a standardok, a normák betartásán felett továbbra is őrködjenek. Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottságnak a szót. Cornelius Kitzának, aki az ITA tárgyalásokért eh, nem csak hogy felállt, hanem ő vezette az ITA tárgyalásokat a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Készítettem eh, bullet pointokat, eh, amelyek alapján beszélni terveztem, de az itt elhangzott képviselők sokkal ügyesebben összefoglalták mindezt, amit én is mondani akartam, éppen ezért nekem nem kell hosszasan beszélnem. Talán néhány dolog kimaradt, amit én említenék, már ami a szerződés, a megállapodás hasznát illeti. Nos, az export az több, mint az import. Noha én úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb aspektusa ennek eh, a megállapodásnak, de még a merkantilisták is örömöt eh, érezhetnek eh, emiatt. Fontosabb ennél, hogy van egy olyan sor nagyon fontos termékünk, amely gyorsan növekvő ágazatokat képvisel. Itt például a több komponensű csippekre gondolok. Ez egy nagyon fontos jövőbeni ipar, valamint a féláramvezetők, aztán az IT alapú videójátékok, illetve orvosi berendezések ezeken a területeken a, az EU rendkívül versenyképes, és ezek növekvő piacok, és ezek majd hozzá fognak járulni exportjaink további növekedéséhez. Azt is látni kell, hogy a listán szereplő tételek azok nagyrészt alkatrészek, amelyek felhasználásra kerülnek más termékek gyártásánál. Tehát az ezek behozatalánál eltörölt vámmal is versenyképesebbé válik az európai ipar, és én azt gondolom, hogy itt nagyon erős hatásokról van szó. A bizottság készített egy értékelést erről a megállapodásról, és ha önök ezt megvizsgálják, átolvassák, akkor azt látják, hogy ezzel csak versenyképesebbé válik majd az EU ipar, illetve növekszik az export, ami adott esetben több munkahelyet is jelent. Tehát elmondhatom, hogy egy sor érzékeny terméket sikerült föltennünk a listára, illetve lehetővé tettük az ipar számára azt, hogy már felkészüljön a vámel törlésre. A legnagyobb nyereség egyébként Kína vonatkozásában lesz megfigyelhető. Kína ugyanis sokkal több vámot fog felszámolni az importok vonatkozásában, a behozott termékek vonatkozásában, mint az EU, tehát azon is nyerünk. Aztán azok az országok, amelyekkel van szabadkereskedelmi megállapodásunk, igazándiból nem lesz mostantól tanúsítványkérés, ami azt jelenti, hogy megint csak spórolhatnak a vállalkozások és akkor csak reagálnék az NTB-kkel kapcsolatos megjegyzésekre. Elmondhatom, hogy most, amikor a vám megbeszélések véglegesődnek, akkor látjuk, hogy a nem vám jellegű korlátok szerepe egyre fontosabb. Genfben voltak ezzel kapcsolatban ülések a közelmúltban, és ahogy az már elhangzott, szintén, szintén fontos, hogy más országok is csatlakozzanak ehhez a megállapodáshoz. És vannak jó hírek, egy sor kisebb ország már jelezte, hogy csatlakozik ehhez a megállapodáshoz. Makaóra gondolok, illetve Grúziára, de vannak nagyobb országok is, amelyek elvi döntést már hoztak. Mexikó például, amely a legnagyobb országként maradt távol eddig az Itától, de ugyanez igaz Csillére is. Tehát jó hírek jönnek, ezen tovább dolgozunk. Az eredeti ITA az 28 tagról 82 résztvevő államra nőtt, és én azt remélem, hogy ugyanez fog majd bekövetkezni a kiterjesztett vagy kibővített megállapodással kapcsolatban. Ami a menetrendet illeti, viszonylag rövid határidők vannak, de szerintem sikerül tartanunk. Április 11-én hagyta jóvá a bizottság javaslatát a tanács, amelyet jóvá kell hagyni az Európai Parlamentnek, és amennyiben ez megtörténik, akkor tanácsi határozat formájában lesz elfogadva, és aztán egy végrehajtó rendeletet fogadhat el a bizottság. Tehát elég szűkek a határidők, az átlagos határidőhöz képest. Azt reméljük, hogy sikerül majd ezt a határidőt tartanunk, ugye július 1 a végső határidő, és ehhez szükség van az önök együttműködésére. Hogyha minden intézmény jól együttműködik, akkor mindez tartható lesz. Tehát ebben kérjük az önök segítségét és támogatását. Köszönöm. Um, you didn't really reply to the question of... Igazából Burrell kollégának a kérdésére nem válaszolt a kettős felhasználással kapcsolatban. You want to say something... Akar erről valamit mondani? Nos, van egy sor olyan termék, amely alkalmas kettős felhasználásra, akár katonai jelleggel is. Erre speciális szabályok vannak, és vannak munkacsoportok, amelyek ezzel foglalkoznak. Nem gondolom, hogy a, magának a vámnak erre sok hatása van igazándiból az importengedélyek kérdése, illetve az exportengedélyek megtagadása, hogy ne kerüljenek ezek a termékek a nem megfelelő országokba. Ebbe a vámnak nem sok beleszólása van a vámrátának. Köszönöm ezért a véleményért is, vagy ezt a véleményt is. Ugyanakkor a számítástechnikai ágazatot igenis be kell vonni a kettős felhasználásról szóló rendeletbe nyár után az Európai Bizottság letesz majd egy javaslatot ebben a témában. Köszönöm. A raportőr nincs itt, illetve nem akar beszélni a helyettesítője. Ön azt mondta, hogy valóban szoros a menetrend, és éppen ezért a április 25-en állunk a módosítók benyújtásának határideje. A bizottság május 24-én szavaz, és megadhatjuk a hozzájárulást a júniusi első plenáris ülésem, amivel még tartjuk, tartjuk a július elejé, elsői hatályba lépési dátumot. Nos, köszönöm. A 11-es pontra térünk vissza. Ahogy emlékeznek, ezt mi elhalasztottuk. It is the the um, division der technischen Ez nem másról van szó, mint a kerekes járművekre és azokba szerelhető, illetve és azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó műszaki előírások. A Genfi OECD eh, tárgyalásról van szó. Szóval elsőre úgy tűnik, hogy nem olyan szexi téma ez, de ha másodikra rátekintünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez például egy olyan terület, amiről a TTIP-ben hatalmas vita van, szabályozói együttműködésről van szó. Ezért úgy gondolom, hogy megéri, de tényleg megéri egy piciket alaposabban megvizsgálni ezt a tervezetet, hiszen így az elveket még egyszer pontosítani lehet, és meg lehet, és világ, meg lehet világítani, hogy a szabályozó együttműködés modellje mennyiben jelenhet meg a bilaterális kereskedelmi megállapodásokban. A 29-es csoport Genfben, hiszen Genfben zajlanak a tárgyalások, amelyek a megállapodás végrehajtását ellenőrzik, 1958 óta működik. Kétszer áttekintették ezt a jogszabályt, és most a harmadik felülvizsgálati folyamat zajlik, a harmadik felülvizsgált változat megkötéséről zajlik a vitam, annak érdekében, hogy egy egységes típus engedélyezés útjába előreléphessünk az autók területén, és hogy felszámoljuk az ellenvetést. És így a kétharmados többséget négy ötödre emelték. Így a kisebbségi pozíciókat jobban figyelembe lehet venni. Ennek ellenére ez a modell, a szabályozói együttműködés ezen modellje nagyon izgalmas, és segít abban is, hogy a fölösleges költségeket elkerüljük. Ilyeténképpen érdemes azt is megvizsgálni, hogy hogyan lehet ezt jobban megjeleníteni a bilaterális kereskedelmi megállapodásban, megállapodásokban. Úgy gondolom, hogy az ágazati vitát az USA-val mondjuk az autóipar területén meg lehetne takarítani, megspórolhatnánk ezt, hogyha mindkét partner az UNC-nél Genfben aktívan végezné munkáját, és az UNCE, hiszen erről a szervezetről van szó, az UNCE munkájában aktívan részt vennének. Meghívtam a bizottságot, hogy beszéljen nekünk az UNCM e és a bilaterális tárgyalások kapcsolatáról, arról tájékoztattak, hogy maga a osztályvezető helyettes jött el hozzánk. Megadom neki a szót. Good morning. Thank you, Chair. Jó napot kívánok, elnök úr. E, én csak egy beosztott e, tisztviselő vagyok, a fő, az osztályvezető helyettes úr nem tudott eljönni ma az önök megkívására. Köszönöm szépen a ajánlás tervezett szövegét, üdvözöljük ezt örülök, hogy bemutathattam a nemzetközi szabályos együttműködésre vonatkozó nézeteinket. Először azt szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos az együttműködés általában, ám még konkrétabb a, a, a gépjárműiparban, e, mert hogy munkahelyeket teremthet, ám javíthatja a környezetvédelmét, az egészségvédelmét, a biztonságot. Aztán illusztrálnám azt a fő keretet, amelyben az Európai Unió harmadik országokban igyekszik együttműködni a szabályozásban, és különösen az ENSZ világhórumárak VP29-re koncentrálnék, amely ezt együttműködést ösztönzi. Aztán az 1958-as Juveniszi megállapodás revíziójáról is beszélnék majd. Miért kulcsfosszantású az EU versenyképessége szempontjából, különösen a gépjármű gyártásban az együttműködés. A szabályozási követelmények és a tanúsítványi eljárások megkettőzése sokszor nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályt jelent. Ezért a vállalatok sokszor nem hatékony, jóváhagyási eljárásra költenek egy sor pénzt, és ennek nincs semmi biztonsági vagy közvetvédelmi haszna, csak a belső piac védelmét szolgálja. Ezeket a pénzeket jobban lehetne kutatásfejlesztésre fordítani. Más fő piacokkal, ha megállapodnánk a szabályzásban, akkor a megfelelési szabályok költségei kisebb lennének, a szak, műszaki akadályai a kereskedelemre csökkennének, a mér, méretgazdaságosság előnyei kihasználásra lennének. Nem csak az autóipar igaz ez persze. Uh, ahogy az ajánlás tervezetben is áll, az EU autógyártása az EU gazdaság egyik pillére. A GDP, uh, kutatásfejlesztés, minőségi munkahelyek szempontjából az ágazat a legnagyobb magánbevruházó a K plusz F-ben. Ugyanakkor globális ágazat is az autógyártás erősen be van ágyazva a nem, globális beszállítói hálózba. A külföldi piacok egyre fontosabbak az EU számára. Vegyük figyelembe, hogy 80%-a az ágazat növekedésének az EU-n kívüli piacoktól várható, különösen a felemelkedő gazdaságokban. Az európai autóipar erős pozíciókkal viramkozik kereskedelemben az EU nettó exportőr ezen a piacon. A kereskedelmi egyensúly pozitív. Például a gépjár, gépjárműkben 95 milliárd volt a, a plusz 120 milliárd, hogyha az alkatrészeket is beleértjük, a mérleg plusz. Ugyanakkor nem lehet, nem magától értetődő ez az előny, erősödik a nemzetközi verseny. A nyílt globális piac fenntartása kihívás. A felemeltő gazdaságok is termel, elkezdtek termelni, és igyekeznek védeni a külső versenytől termékeiket nem tarifa jellegű akadályokkal. Ahogy már említettem, úgy gondoljuk, hogy ne globális szabályozási együttműködés a leghatékonyabb eszköz arra, hogy lebontsuk ezeket az akadályokat. Ezen túl a közlekedés biztonság és a környezetvédelem hasznára is szolgál. Nagyra törőbb szabályozási eljárások és tesztelési eljárások globális szinten mércét jelentenek a lemaradó országok gyakorlatában is. Jó példa ennek a fontosságát bemutatandó a munka, munkavédelem szempontjából. Az ENSZ szinten elfogadtak a kibocsátás vonatkozó teszteljárásokat, a, az LTP rövidítésük. Ez a szakértők és a világszerte bejutott adatoknak köszönhető előrelépés, az új eljárás reprezentatívabb, tényleges kibocsátásokat mér globális megoldás kínál egy globális problémára, csökkentve a klímaváltozás hatásait és a légszennyezés. A nemzetközi szabályozási együttműködés fő keretét tekintve az UNICEF fórumra koncentrálnék. Ahogy már mondtam a bevezetőmben, a fő több oldalú keret erre az együttműködésre az autógyártásban az ENSZ világfóruma a gépjármű szabályozás VP29 a neve. Az EU vezeti a, a munkát ebben a, ezen a fórumon. Az 1959-es e megállapodás volt az alapja a gépenműkre vonatkozó szabályozásnak, és a kölcsönös elismerés az egyes alkatrészekre is része ennek. Például most az EU 119 szabályozást alkalmaz a 136 rendeletből, a fő Oroszország, Japán, Dél-Korea és Ausztrália a fő partnereik ebben a fórumban. 2016 közepén Japán 66 szabályozást alkalmaz majd. Aztán van az 89-es megállapodás, egy szélesebb körű fórum, ahol India, és öt államok és Kína is részt vesz a globális műszaki szabályozás fejlesztésére. Jelenleg csak 16 ilyen került elfogadásra, és nincs kölcsönös elismerése ezeknek. Általában konszenzuszos döntések születnek, ebben a fórumon nem kétharmadosak. Az 52-es megállapodásra és reformára koncentrálnék, de azért azt is elmondom, hogy az 59-es megállapodás alapján való munka Egyesült Államok és Japánnal is fontos az együttműködés. Egy oldalú anyag is elkészült, jövő júniusban fogadjuk ezt el a UNEC modellértékű a szabályos működésben, és támogatjuk az ENSZ rendszerét a két oldalú kapcsolatokban, és elnök úr is említette ezt. Például strukturális ipari vagy szabályozási megállapodásokban, Oroszországgal, Kínával, Japánban is érvésítjük ezeket két oldalú jellemben, a szabályozási megállapodások körében is. Az F, a frissen megkötött égben e, egy gépjármű melléketet is odafűztünk, amely tartalma ezeket a szabályozásokat. És a folyamon levő tárgyalásokban, mint a TTIP Japánnal és az ASEAN országokkal is érvényesítjük ezeket. Hozzászólásom utolsó részében a felülvizsgálattal foglalkoznék az 1958-as megállapodás szabályozási keretét illetően. Ahogy már elmondtam az UNICI fórumon, az 59-es megállapodások kulcseszköze a jogalkotási harmonizációnak globális szinten a gépelmekre vonatkozó. Nagyon erős eszköz ez, mert a szerődő felek belépése automatikusan azt is jelenti, hogy elfogadják piacokon azokat az a gépjárműveket és rendszereket, amelyek megfelelnek ennek a szabályozásnak. A közeljövőben, a, amikor lezárodik a típus jóváhagyás, a tehergépjárművek vonatkozóan ezeket is belevehetjük a körbe. Tovább lépni is kívánunk. Az általános szabály, biztonsági szabályzatban, amelyek 2009-ben kerültek el fogadásra, kötelező EU jogszabályként kerülnek alkalmazásra ezek közül többen nem csak a szerződőfelekre érvényesülnek ezek. Voltak éppen UNCC szabályozások széles körben, a nem a országok körében is végedésre kerülnek, például Kínában és Indiában. Ez a rendszer az EU gépermű termékek beléptetését lehetővé teszi ezekre a piacokra, és bár az EKET 58 megállapodás nagyon hatékony eszköznek bizonyult a globális szabályos együttműködés támogatására, világossá vált az elmúlt években az, hogy meg kell reformálni. Ezt pedig két fő tényező indokolja az első, hogy növelni szeretnénk az 58 megállapodás vonzó volt, tehát különösen olyan harmadik országok számára, amelyek egyre növekvő autóiparral bírnak. A másik ok pedig azért fontos ez, mert robosztus kell legyen a rendszer, hogy jövőbeli fejlődéseknek is a változó autogyárpiacon meg tudjon felelni. A e reform forrásait meghatároztuk, és eredményével elégedettek vagyunk. Számítunk az Európai Parlament támogatására, hogy a VPU 29. június ülésén elfogadott szabályozás elfogadásra kerüljön, és az egyik megállapodás ezzel, ezzel a reformmal továbbra is modellértékű marad a globális szinten. Köszönjük szépen. Tessék, Daniel Kaspari. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy teljesen világossá vált ebből az előadásból, hogy mi az Európai Unió évek óta részt vesz az autóipar szabályozói tárgyalásában, megállapodásban. Üdvözlöm a megállapodást. Felmerül mindig az a kérdés, hogy jönnek létre ezek a normák, standardok. Amellett vagyok, hogy az Európai Unió minél több ilyen tárgyalásban részt vegyen. Egyetértek Bent Langével, nem csak a TTIP tárgyalásokra, hanem más tárgyalásokra vonatkozik, amit mondott. Ha az olyan országok, mint Japán vagy Dél-Korea vagy az Európai Unió tényleg egy az egyben betartanák azokat a normákat, amelyeket az ilyen ENSZ égésze alatt hozott tárgyalások során fogadtak el, sok területen messzebb volnánk, és nem kellene állandóan vitáznunk a különböző normák megléte okán. A múltban <clears throat> itt az Intában, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban mindig kaptunk szavazásra anyagokat. Megvizsgáltuk ezeket, a NCGC alatt kötött megállapodásokat, a, a, megvizsgálva, hogy ezek megfelelnek az Európai Unió jogrendjének, ezeket mindig elfogadtuk, egyrészt itt az Intában, másrészt a parlamentben. Ilyen módon tehát az egész eljárás jó példáját adja annak, hogy a szak szakértői szabályozás a, hogyan működhet az intézmények között. Persze a nemzeti jogszabályokat is figyelembe kell venni, de végezetül olyan megállapodások jönnek létre, amelyek a legtöbb fél számára elfogadhatók. Ezek persze javaslatok, hiszen a döntést, a végleges döntést az Európai Parlament és a társjogalkotó az az Európai Unió tanácsa hozza. Éppen ezért frakcióm nevében azt mondhatom, hogy táj, támogatni tudjuk a jelentéstevő ajánlatát követve ezt a javaslatot, és még egyszer mondom, kitűnő példáját adja ez a dokumentum annak, hogy a szabályozói együttműködés nem hogy gonosztól való, hogy ördögtől való volna, hanem nagyon jó demokratikus ellenőrzést biztosít eh, a technokraták feje fölött. Köszönöm szépen, más nem kér szót, úgy látom. Hogy még Daniel Kaspári észrevételeihez csatlakozzam magam is. A TTIP határoz állásfoglalásban állásfoglalás kapcsán mondhatom, hogy a 22-es cikk alapján, 29-es cikk alapján működő bizottságot expressis verbis említettük a tisztelt ház TTIP-ről szóló állásfoglalásában. Hiszen az Európai Unión kívüli partnereink néha más elképzelésekkel bírnak a szabályozói együttműködésről, nos, a 29-es cikk alapján működő bizottság és az európai jog, társjogalkotók együttműködés úgy gondolom, hogy jó példával jár elő. Köszönöm szépen! Ezzel ezt a, vit, ezt a napi rendi pontot lezártuk, a módosítók benyújtásának határideje 22-e, a hónap pedig április, és májusban szavazunk is mindenről. Ezzel pedig 20-as napi rendi pontra térünk rá. Nagyon izgalmas téma ez. Egy tanulmányt mutatnak benn, nem is egy tanulmányt mutatnak be, hanem egy készülő tanulmányt mutatnak be a EU kereskedelmi megállapodásaiban a pénzügyi szolgáltatások szerepéről, illetve a, ezen hat, tanulmányok kihatása az adóelkerülés jelenségére. Azt hiszem, hogy a Panama Papers botrány ra figyelve azt mondhatjuk, hogy nagyon jó időpontban tárgyaljuk meg ezt a tanulmányt. Vettük napirendre ezt a tanulmányt. A Groningeni Egyetemről jöttek kutatók, és megadom nekik a szót, jelezve, azonban, hogy ez nem egy végleges tanulmány, hanem csupán egy tanulmány tervezete. Tessék parancsolni. Herzlichen Dank. Thank you very much, Mr. Chair members, thank you for offering us the opportunity to present this. Köszönöm, kedves képviselők, hogy megrendelték ezt a tanulmányt. Ahogy önök is mondták, a Kroningeni Egyetem készíti ezt a tanulmányt, de a Institute for International Law holland szervezet együttműködéssel. Négyen vagyunk itt, jobb oldalamon Olga Tivcsenko, aztán Kroningenből Davo Jancsics, Kroningenből Heinrich Winter, és én magam pedig a másik intézet. Mr. Chair, this study, uh, which, uh... Nos, ez egy olyan tanulmány, amely uh, igazándiból uh, majdnem kész van, és uh, valóban az adóelkerülés most egy uh, nagyon komoly uh, téma, és a kereskedelmi megállapodások iránt is nagy az érdeklődés, nem csak a TTIP említendő itt, hanem az EU-Ukrajna megállapodás és ha már hollandok vagyunk. Uh, and also given the fact that in other international circles like OECD and F8 és aztán az OECD részéről is nagy az odafigyelés ezekre a témákra. And uh, I managed to go vannak kivetített ábráink is, menjünk is tovább. Köszönöm. The context which I already started talking about. A kontextus, amiről már beszéltünk, az az, hogy az EU megpróbálja a, beépíteni a kereskedelmi megállapodásokba a jogállamiságot, demokráciát, szegénység elleni fellépést, fenntarthatóságot, stb. Ezek szerepelnek az EU különböző stratégiáiban, és vannak olyan közelmúltban tett kezdeményezések, illetve közelmúltban elfogadott jogi, jogszabályok, például az adó átláthatóságért, illetve az adóelkerülés elleni jogszabály, amelyek ezt érdekes témává teszik. Tehát annak érdekében, hogy megtaláljuk a választ arra a kérdésre, hogy ezek a megállapodások hozzájárulnak-e, jelentenek-e veszélyt pénzügyi bűncselekmények szempontjából. Az, ahhoz, hogy erre választ tudjunk kapni, elemeztük a jogszabályokat, illetve az FTA-kban erre tett utalásokat, a pénzügyi eh, szervezetekre, illetve pénzügyi szolgáltatásokra tett utalásokat, valamint az adott országok jogszabályait is eh, elemeztük. Ez eh, az összehasonlító jogi része a dolognak, és emellett empirikus tanulmányokat is végeztünk, illetve próbáltunk ajánlásokat megfogalmazni, és meg is fogalmaztunk ajánlásokat. A jogi része a dolognak országjelentésekből áll, hat országot e, fedünk le, Kolumbia és Peru ugye ugyanaz a megállapodás, összességében azt találtuk, hogy az FTA-kban alkalmazott szöveg az a legjobb erőfeszítésekről szól a pénzmosás ellen, tehát nem túl erős nyelvezete van ezeknek a megállapodásoknak, és ezek nyilván nem jelentenek nagy ösztönzőt a kereskedelmi partnereinkre, hogy ténylegesen fellépjenek az adóelkerülés ellen. Aztán azt is látjuk, hogy egyes országokban van papíron jó jogi keret, legalább papíron ez létezik. Menjünk tovább. A, az összehasonlító jogi elemzés arra jutott, hogy az adózással kapcsolatos szövegek gyengék az FTA-kban, illetve az FTA-k irányító testületeiben az Európai Parlament nem vesz részt, mi pedig úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament mindig meg kéne, hogy kapja a jelentéseket a végrehajtásról. És azt is láttuk, hogy amennyiben van információ ezekről az országokról már a tárgyalás eh, szakaszában, hogy eh, nem igazán érvényesül a jogállamiság, illetve ezeket a szabályokat nem tartják be. Voltak ilyen információk, erre tudunk példákat mutatni, átadom a szót Olgának. Köszönöm. Én Én a, az empirikus elemzést vállaltam pénzmosás adóelkerülés témájában. Az a kérdés, amit feltettünk a tanulmány során, az az volt, hogy a kereskedelem liberalizációja az EU és harmadik országok között, különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokra, nem növeli-e ténylegesen a pénzmosás veszélyét ezekben az országokban? Szeretnénk megosztani a tapasztalatainkat önökkel Általános a közmegegyezés arra nézve, hogy növekszik a pénzügyi átláthatatlanság az országokban. Statisztikai becslések az ilyen átláthatatlan pénzmozgásokkal kapcsolatban nincsen, de azt látjuk, hogy hatalmas problémáról van szó, és szeretném, hogyha most ugranánk két ábrát, ez ugyanis bemutatna bizonyos statisztikai még egyet. Ez az. Nos, ezek az adatok azt mutatják, a Global Financial Integrity elemezte ezeket az adatokat, ez a vezető, vezető nem kormányzati szervezet az illegális pénzügyi mozgásokkal kapcsolatban. Mexikó és Dél-Afrika konkrétan az illegális pénzek tíz legnagyobb exportőre. Mexikó a harmadik helyen áll, Kína és Oroszország után. Sőt, az elmúlt öt év trendje azt mutatja, hogy növekednek ebből az országból az illegális pénzek kiáramlása növekszik. Ugyanez igaz Dél-Afrikára, ezen a listán hetedikek, és igaz ez azokra az országokra is, amelyeket elemeztünk. Tehát ez alapján elmondhatjuk, hogy azok a fejlődő országok, amelyek ezen a listán vannak, tehát Kolumbia, Peru, Mexikó, Dél-Afrika, illetve egy átmeneti ország Szerbia, jelentős pénzmosás veszélyt jelentenek. Az, hogy ez a veszély hogyan viszonyul az EU szabadkereskedelmi megállapodáshoz, illetve hogy a kereskedelem maga hozzájárul-e a veszély növekedéséhez, ez volt a feladatunk ezt megvizsgálni. Visszalépnék most az előző, az ötödik szlájdra, amely az empirikus elemzésről szól. Ez az, köszönöm. Nincsen statisztikai bizonyíték, és statisztikai bizonyítékot most hangsúlyoznám, amely okokozati összefüggést mutatna az FTA-k, illetve az illegális pénzmozgások növekedése között. Ugyanakkor mutatnak arra jelek, és az általunk vizsgált bizonyíték is erősen abba az irányba mutat, hogy az EU FTA-k ezekkel az országokkal ténylegesen növelik a pénzmosás veszélyét ezekben az országokban. Három tényezőt kell itt figyelembe venni akkor, amikor ezt a tudományos eredményt megvizsgáljuk. Először is az FTA az egy jelentős kereskedelmi nyitottságot hoz, és az illegális pénzügyi mozgások a fejlődő országokból már most jelentősek és jelentősen növekszenek folyamatosan. a konklúzióinknak is jelentős része. Az EU továbbra is tehát jelentős célpontja a mosott pénzeknek. Nem azt mondjuk, hogy a kereskedelem nyitottsága növeli a pénzmosás veszélyét. Azt mondjuk, hogy a veszélyét azért növeli a kereskedelmi nyitottság, mert már most is jelentős a veszély a fejlődő országokban, és a nyugati pénzügyi intézmények rendkívül vonzóak a pénzmosók számára. Mondok egy példát. A mexikói pénzintézetek fejlett EU országokban, különös tekintettel Belgiumra, eh, Németországra, Hollandiára, eh, az Egyesült Királyságra, most eh, ezen országok bankjai az elmúlt évtizedben rendkívül vonzóak voltak a mexikói betétesek számára. Fontos még hangsúlyozni, és ez minket is meglepett, hogy az illegális pénzmozgások oka az nem mindig a pénzügyi rendszeren belül mozog, tehát nem csak mossák a pénzt az, a pénzügyi rendszeren keresztül, hanem a kereskedelem alapú pénzmosás megjelenik például árképzési visszaélésekkel, visszaélések formájában javak és szolgáltatások árképzését manipulálják. Tehát ez az egyik legfontosabb pénzmosási forrás, illetve lehetőség. Egyrészt van a pénzintézeteken keresztüli pénzmosás, illetve van a hátsó ajtón keresztüli, tehát a kereskedelmi csatornákon keresztüli pénzmosás árazási manipuláció formájában az illegális pénzáramlások, amelyek valójában lehetnek kijövő és bemenő pénzmozgások, nagyon negatív hatással vannak a fejlődő országokra, és különösen azok fejlődési potenciájára. Abban egyetértés van, hogy a fejlődő országokból kifolyó illegális pénzek messze túlhaladják, meghaladják a beérkező segélyek összegét. A Global Financial Integrity 2013-as jelentése azt mondja, hogy ezek, a, ezek az országok minden fejlesztési célú pénz beszedése, illetve beérkezése beérkezésével egy időben 10 dollárt veszítenek illegális pénzmozgás formájában. Szintén érdemes azt is eldönteni, hogy szükség van-e további statisztikákra, illetve tovább kell vizsgálni az okait az illegális pénzmozgásoknak a fejlődő országokban. Mi úgy véljük, hogy nagyon nagy különbség van a ténylegesen végrehajtott jog és a törvénykönyvekben szereplő jog között. Vannak nagyon komoly strukturális és funkcionális vesz, gyengeségek, problémák a fejlődő országokban, ugyanakkor itt megjegyezném, hogy ez a tanulmány azt mondja, arra utal, hogy minthogyha a fejlődő országok lennének hib. És abban az értelemben, hogy nem ha küzdenek eléggé a pénzmosás ellen, ez igaz is. Ugyanakkor ehhez az is kell, hogy a nyugati világban sem legyenek megfelelően szigorúak az adómosás elleni szabályok, tehát ezek mindenképpen rontottak a helyzeten. A nyugati lazasság a fejlődő országokban. Az HSBC, ami egy brit bank, többször is lebukott különböző botrányokban, több száz millió dollárt mostak tisztára a mexikói és a kolumbiai drogkartellek számára. Tehát mind a két fél hibás. Most pedig átadom a szót kollégámnak, aki az ajánlásainkat ismerteti összefoglalásként menjük a következő diára, ahol számokat látunk. A jobb oldalon látják azokat a számadatokat, melyek jelentett pénzmosás esetek a bírósági elítélés előtt. Ezek közérdekű adatok, amerikai statisztikai adatbázisból, amelyet évente frissítenek. Ha látjuk Peru példáját, megnézzük, egyetlen bírósági ítélet elmarasztaló ítélet sem állt rendelkezésre pénzmosás tárgyában jelenleg. Tehát a nulla az nem csak most, hanem visszamenőleg is érvényes, akkumulatív adat. Tehát elérhető ez az információ, és mutatja ez az adattípus, hogy fejlett országok, mint Korea keményen fellép, ám a fejlődő országok általában nem igen iparkodnak fellépni a pénzmosás ellen. Úgyhogy ezt figyelembe kell vegyük, ha támogatjuk ezeket az országokat. Hogyan tudjuk támogatni ezeket az országokat? Nos, ajánlásunk ezzel kapcsolatban az, menjünk tovább, hogyha ezeket az EU célokat, tehát a jogállamiság erősítése, fenntartó fejlődés, stb. komolyan veszük, vagy komolyabban veszük a kereskedelmi kapcsolatokban, akkor nyomást kell gyakorolni, befolyással kell élni az EU FDA-k jobb koherenciájával, ex ante hatástanulmányokat is készítve, kereskedelmi hatástanulmányokat. Ezekben most tárgyalunk a bizottsággal, de látunk még mindig komoly hibákat, mert ezek a, ezek a hatástanulmányok nem készülnek el a tárgyalás végezetére. A TTIP a legjobb példa erre. A hatástanulmány még mindig nincs kész. Majd csak szeptemberre készül el. Az túl késő van szerintem. Ahhoz, hogy a tárgyalásokban komoly szerepet kapjon, és a parlament ö, hallhassa a szavát ezzel kapcsolatban. Persze a több erősebb nemzetközi együttműködés is nagyon fontos, és azt is mondjuk, hogy a szélesebb körű megjelentése a kereskedelmi politikának kell, hogy kapcsolódjon a kereskedelmi politika ügyében az Európai Unió külső külpolitikai céljainak megvalósításában, jogállamiság, jókormányzás, ezek. És az Európai Parlament az erősebb demokratikus legitimitás hátterében, amelyet a közvélemény követel, a nem kereskedelmi ügyekben is. Az Európai Parlament a erősebb felügyeletet kéne gyakorolni a külkereskedelem ellenőrzésében. Fel... És ez kapcsolódik ahhoz, amit kollégám mondott, a nemzetközi kereskedelmi javak félreárazása, úgymond, vagy hamis árazása. Nagyon fontos a kilences pont, mi szerint az EU kell, hogy támogassa a szakképzés partnerországainkban azért, hogy a jogszabályok betartatásában való kihívásaikat meg le tudják küzdeni, és az Európai Parlament delegációi kell, hogy vizsgálják a pénzmosság rendelkezések, adóegyüttműködés rendelkezések valóságos végrehajtását ezekben az országokban. Projektcsapatunk, projektimünk azt várja mindettől, hogy ez ösztönzi majd, hogy az írott törvények illetve az EU szerződések betűi úgymond betartásra kerüljenek a EU kereskedelmi partnerének országaiban, és ott a valósabban végre is hajtsák a vonatkozó jogszabályokat. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes tanulmányt mutatott be. A számadatok izgalmasak voltak, és magukért beszéltek. És az ajánlások is fontosak. Néha érdemes kicsit pontosabban meghatározni ezeket. Van-e még valaki, aki hozzászólna? Judit Bushner úr, meglátjuk, hogyan a többiek hogyan szólnak hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint a pénzmosás elleni irányelvi jelentéstevője, mert én az elmúlt években vizsgálódtam e téren, és nagy érdeklődéssel hallottam, aggattam a, az előadást. Vajon az Európai Bizottság reagál-e erre a tanulmányra most, vagy későbbiekben? Mert ugye nekik is feltenném a kérdésemet, mármint a bizottságnak. A bizottság itt van, ám először a képviselők szokták megvitatni a kérdéseket. Aztán a bizottság, jó, rendben van, de aztán majd a bizottságnak is címzem a kérdésemet. Mert a jelentést olvasva azt látjuk bizony, hogy a regionális végrehajtása az FATF normáknak Kolumbiában és Peruban nem került frissítésre 2008 óta. Ugye, ha tudjuk, hogy ez a probléma fennáll, és le vannak maradva ezek az országok, hiszen új ajánlások fogalmazódnak meg évente szinte ebben a keretben. Ezért végeztük el a pénzmosás irányelv negyedik felülvizsgálatát már azóta az Európai Unióban. Ha mindezt tudjuk, akkor ez általános kérdésem, mit teszünk a szabadkereső tárgyalások, megállapodások tárgyalásában azt biztosítandó, hogy partnereink kötelezettséget vállaljanak az FTF-ben, és általában a pénzmosás ellen való fellépésben. Ugye most járunk a Panama botrány vitájának közepén, ugye kellős közepén vagyunk, sőt, vizsgálat is indul részünkről. No, ennek fényében hogy látjuk a szabadkereskedelmi megállapodások gyakorlatát? Nem tudom, Tudják-e, hogy Tambeki itt járt a házban a fejlesztési bizottság előtt, hiszen Tabon Beki a vonatkozó ENSZ bizottság, az Afrikából kivitt, ki csempészett pénzeket vizsgáló ENSZ testület elnökeként szólalt fel. Úgyhogy fájdalmasan szembe kell nézzünk azzal a tényel, hogy nem vagyunk koherensek a fejlődő országokkal szembeni szakpolitikáink összefüggésében. Most meg a szerzőknek mondom, amit mondok. Láttuk az ajánlásaikat, olvastuk ezeket. Kérdésem azonban az, hogyan látják annak lehetőségét, hogy az Európai Parlament és Bizottság tényszerűen keményebben fogalmazhasson a pénzmosás elleni pontokban a szabadkereső megállapodások keretében. Köszönöm, Büchner úr! Vielen Dank! Köszönöm szépen! Csak egy rövid kérdésem van. Egy-két ajánlást kaptunk, elvi jelentőségű ajánlást kaptunk a szakértőktől. Az FTA-k, a szabadkereskedelmi megállapodásokat most tárgyaljuk sok állammal, például Mexikóval. Figyelembe vehetőek-e még ezek a ezek az ajánlások. Mexikóval, meg más államokban is úgy áll a helyzet, hogy magában az államban jó a pénzmosást kizáró jogszabály, de nem tartják be. Jó jogszabály volna, ha betartanak, de nem tartják be. A szabadkereskedelmi megállapodással pedig beírhatjuk ezeket a szempontokat a nemzetközi megállapodásokba, és ilyen módon odahathatnánk, hogy ezek az országok megváltoztassák a saját belső végrehajtásukat, és ez mind a mi érdekünkben volna, mind az ő érdekükben volna. Kérdezem tehát, hogy a következő hónapokban beemelhetjük-e ezeket a szempontokat a zajló kereskedelme megállapodásokban. Ez egy bizottsághoz intézett kérdés, úgy hiszem. Még ehhez hozzá szeretném tenni. A korrupció elleni szempontokat éppen most akarjuk tematizálni a kereskedelmi stratégiában, a Trade Strategy-ben tematizáljuk ezeket, és épp azon vagyunk, hogy egy levelet írjunk a bizottságnak, melyben azt kérjük, hogy a korrupció elleni harc megközelítése öltsön végre testet a konkrét jelenleg zajló tárgyalásokban. Imád. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem éppen ugyanebbe az irányba mutat, mint a Buchner úr által feltett kérdés, és szintén a bizottsághoz intézem a kérdést. A Mexikóval kötendő megállapodás modernizációja zajlik éppen most. Mexikó irányában jelentősen nőttek az illegális pénzáramok. Kérdezem tehát, hogy milyen intézkedéseket lehetne foganatosítani, hogy ezt orvosoljuk ezt a helyzetet. A tanulmány szerzőihez pedig egy kérdéssel fordulok. Az illegális pénzáramlatok Oroszország irányában és Kína irányában is nőnek. Be tudnak-e számolni arról, hogy Oroszország milyen intézkedéseket tett azért, hogy az illegális pénzáramlatokat megakadályozzák vagy feltartóztassák? Én is meg szeretném köszönni ezt az érdekes tanulmányt. Két kérdésem volna. Itt konkrét országokról beszélnek, de sokkal több országra terjed ki ez a probléma. Például a közép-kelet-európai országokat megvizsgálva kézenfekvő, hogy itt is egy komoly probléma jelentkezik e tekintetben. El tudnak-e mélyíteni ezt a tanulmányt ilyen irányban, és hogyha mi a jogalkotói munkát végezünk, mondjuk ezen országok tekintetében, kereskedelmi megállapodásokat, vagy más társulási megállapodásokat, vagy szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk, hogyan tudjuk az önök munkájának észrevételét figyelembe venni. A második kérdésem pedig nem csak a pénzmosásról van szó, hanem az adóelkerülés különböző jelenségeivel is szemben állunk. És hogyha a Panama Paper re gondolunk, Panama a 13. helyen áll, Németország a második, az USA az első helyen. Mit jelent ez tehát a tanulmány szempontjából? és társ jogalkotóként, amikor pénzügyi szolgáltatásokról tárgyalunk, vagy a szab kereskedelmi, vagy beruházási megállapodásokról, akkor milyen szempontokat kell figyelembe vennünk? A harmadik kérdésem, lehet, hogy nem jól értettem, amit mondott, az ajánlatai között a kondicionalitás, a feltételek megszabásának lehetőségéről beszélt. Kérem, ezt részletezzék. Köszönöm, most megadom. Pauline Weitzer a bizottság részéről a szót. Tessék, parancsoljon. Um, ja, vielen herzlichen Dank, Herr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, képviselők. Mi is meg szeretnénk köszönni az Intának és a Parlamenti Kutatószolgálatnak, hogy megbízást adtak erre a fontos tanulmányra a, a tanulmány elkészítésére. Mi is a lehetőségeink szerint figyelünk már erre a tanulmányra, és természetesen egy csomó olyan kérdést, kérdéssel foglalkozik ez a tanulmány, amelyek a politikai figyelem homlok terében vannak. Magában a bizottságban is a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóság keretén belül komoly elgondolkodás zajlik az adóelkerülés, az adócsalás és a pénzmosás jelenségéről. A tanulmány eredeti célja az volt, hogy a pénzügyi szolgáltatások liberalizációja között egyrészt, másrészt az illegális pénzáramlatok jelensége között kapcsot teremtsen. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a statisztikai kapocs nem teljesen világos, nem áll ez fenn bizonyíthatóan. De a kereskedelem, <clears throat> a kereskedelmi alapú pénzmosás és az illegális pénzmozgások között egyértelmű kapcsolat van. Az ajánlás is arról szól, hogy érdemes volna a nemzetközi kereskedelmi uh, áramlatokban a mispricing, a hamis árképzés jelenség ellen fellépni. A bizottság ezt két oldalról közelíti meg ezt a jelenséget. Egyrészt az EU szakpolitikákat vizsgáljuk meg, másrészt a negyedik pénzmosási irányelv végrehajtását vizsgáljuk meg. A igazságügyi főigazgatóság végzi a munkát, a trade-based money laundering, a kereskedelmi alapú pénzmosás kérdését vizsgáljuk meg és a bizottság idén, illetve legkésőbb jövőre valamilyen következtetésekkel áll majd elő, a tekintetben hogyan lehet mindezeket a szempontokat az EU hatály és jogszabályaiban megjeleníteni, és hogy milyen eh, következményekkel járna ez a kereskedelmi megállapodásokra nézve. A vámos kollégáim, a vám főigazgatóságban dolgozó kollégáim is vizsgálják ezt a kérdést, hogy hogyan lehet tehát a mispricing áldatlan jelenség ellen fellépni. Ami pedig az adóelkerülés, az adócsalás és a pénzmosás jelenségét illeti, mondtam már, hogy ez a prioritási listánkon előkelő helyen van, nem utolsó sorban persze a Panama Papers kiv- kiszivárogtatásokán. A DJ Trade, des kollégák és a vámos kollégák, mondom, vizsgálják ezt a kérdést, próbáljuk ezt a kérdést a jelenlegi fejlemények től elvonatkoztatva az általános kereskedelmellen politika kontextusába megjeleníteni. A bizottság az adóelkerülés céljából egy csomagot fogadott el, létezik egy külső stratégiai kommunikációnk, közleményünk is, amelyben egyértelműen arról szólunk, hogy azon adó azon országokat, amelyekben az adórendszerre vagy az adóhatóságokkal való együttműködés nem működik, vagy ahol az adószabályok nem kielégítőek, ezen országok listáját fel kell állítani. Az EU meghatározta a good governance standardeket, a jó pénzügyi kormányzásra vonatkozó normákat, Ezeket jogon kérjük számon a partnereinkem. Múlt héten pedig a bizottság egy új javaslatot készített elő, amely az országok, ország specifikus jelentések számviteli szabályait pontosítja, különösen fontos az olyan cégek tekintetében, akik több tagállamban végzik tevékenységüket, de székhelyük egy adóparadicsomban van. Ugyanakkor is ezt is több képviselő említette, a pénzmosási irányelv <clears throat> végrehajtását is ellenőrizni kell, főleg a kedvezményezettek tekintetében átláthatóságot kell teremteni. Ebben a kontextusban a bizottság jelenleg a nagy kockázatú harmadik államok listáját készül összeállítani, akik nél stratégiai elégtelenséget mutat a pénzmosás elleni fellépés politikája. A Task Force készít összeállítani ezt a listát. A Financial Action Task Force egyebiránt az egyik kulcs jelentőségű pénzmosás elleni nemzetközi fórum, ahol a pénzmosási kérdéseket tematizálják, és a bizottság e stratégia tekintetében egy új EU megközelítés dolgoz ki. A G20-ak keretében is folytatjuk persze a munkát, a Financial Action Task Force által kidolgozott mechanizmust próbáljuk a G20-a kontextusában is érvényesíteni. Azt is el kell mondanunk, hogy a bizottság szívesen nyújt technikai segítséget, illetve kapacitásépítésben segít harmadik államokban. Azt is meg kell vizsgálnunk valóban, hogy a kereskedelmi megállapodások az ilyen irányú erőfeszítéseket mennyiben segítik elő. Ahogyan joggal domborították ki, a Trade for All kereskedelem mindenkinek bizottsági közlemény, melyet októberben fogadtunk el, kihangsúlyozza, hogy a kereskedelmi politikai intézkedésekben figyelembe kell venni az agresszív uh, corporate profit shiftinget, tehát a cégek agresszív adóáthelyezési politikáját, uh, illetve a jó adó és pénzügyi kormányzásra vonatkozó elveket. A szabadkereskedelmi megállapodásaink ma már tartalmaznak passzusokat a jó kormányzásról, az adózásról és a pénzmosásról. Egyébként egyébként az külügyi stratégia keretén belül is áttekintjük, hogy a good governance vagy jó kormányzási elvek mennyiben érvényesülnek, illetve mennyiben kerülnek ezek megfogalmazásra az együttműködési megállapodásokban. Hiszen az elmúlt években főleg az OECD keretén belül sikerült növelni, és a G20 keretében sikerült növelni a nemzetközi standardokat, mi pedig áttekintjük a megállapodásokat, hogy nem lehetne ezeket a megemelt, magasabb szintű normákat, standardokat érvényesíteni az erre vonatkozó passzusokban, a, a megállapodásokban. A best endeavor megközelítést is hangsúlyozni kell, és valóban többször kell a feltételeség, a kondicionalitás elvét érvényesíteni. Valóban a adó, adó a pénzmosás elleni fellépésben jelentkező komoly hibákat tematizáljuk, többek között a Financial Action Task Force-ban, és végezetül a listát is össze, tervezünk összeállítani. Hogyha tehát valamely államban komoly hiányosságok mutatkoznak, akkor um, ezt felvetjük, tematizáljuk, és esetleges eh, intézkedéseket is foganatosíthatunk. Meg kell vizsgálnunk tehát, hogy az ezen a, ezeken a lépéseken felül a konkrét kereskedelmi megállapodásokban kell -e valamit tenni. Úgy gondoljuk, hogy a good governance záradékok, az FTA-kban lévő jókormányzásról szóló záradékok keretén belül megtehetjük mindezt, ezek azok az áradékok, amelyek hatája alatt a pénzmosás elleni kérdésekben fel tudunk lépni. Ugyanakkor a kooperatív megközelítést hangsúlyozzuk az FTA-kben, a szabadkereskedelmi megállapodásokban, és elég nagy előrelépéseket tettünk a pénzügyi szolgáltatások területén való szabályozói együttműködés megteremtése érdekében a szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalása során, így gyakorolva nyomást partnereinkre, hogy a pénzmosás elleni szabályokat megfelelően alkalmazzák. Ezt is figyelembe véve ez a tanulmány a fejlődő és a fejlett országok tekintetében érdekes észrevételeket tesz. Úgy hiszem, hogy a kooperatív mechanizmusok vizsgálata jó módszert jelenthet, hiszen a fejlődő országok igen nagy kihívás előtt állnak, és komoly kapacitás bővítésre van szükségünk, annak, szükségük annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni szabályokat jobban alkalmazni tudják. Ahogyan már mondtam, az EU-n belüli pénzmosás elleni rezsim keretén belül felsoroljuk a pénzmosás elleni szabályok végrehajtásában mutatkozó hiányosságokat, de érvényesítjük ezt az adó elkerülés és az adó csalás politikájában jelentkező hiányosságokra is, mechanizmusokat dolgozunk ki, melyek keretén belül a harmadik államokkal együttműködünk, és kapacitás építési ajánlatokkal, bombázzuk őket. Így segít elő, hogy a nemzetközi normákat egyre jobban alkalmazzák. Összefoglalom, elnök úr. A Trade for All kereskedelem mindenkinek stratégia, mely persze a Lisszaboni szerződés kontextusába ágyazódik, világossá teszi, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat nem szabad izoláltan látni. A jó adó kormányzás és a nemzetközi pénzmosás elleni szabályok betartása, olyan szempontok, melyeket az FTA-k megtárgyalása és monitorozása során nyomon kell, hogy kövessünk. Elnök úr, felvetették itt a korrupció elleni harc kérdését is. A tanulmány nem beszél erről a kérdésről, de én kitérnék rám. Mint tudják, a közleményünkben egy policy pledge-et fogalmaztunk meg, azt a szakpolitikai vágyat fogalmazta meg a bizottság, hogy a korrupció elleni harcra nagyobb figyelem forduljon, és például a kedvezményezettek mögött álló természetes személyeket kell átláthatóvá tenni. Ez egyébként megfelel a korrupció elleni ENSZ keretében meghatározott erőfeszítéseknek, és ezeket az elveket szeretnénk egyre jobban megjeleníteni az FTA-kben. Végezetül még azt szeretném kiemelni, hogyha megvizsgáljuk a kereskedelmi partnereinkkel való kapcsolatokat, azt láthatjuk, hogyha az FTA-ket nem izoláltan tekintjük, hanem kitekintünk arra is, hogy a pénzáramlatok, nemzetközi pénzáramlatok milyen hatással vannak. Nos, ez a megközelítés az nemzetközi szintéren viszonylag egyedülálló. Ezért azt kérjük az Európai Parlamenttől is, hogy amikor kereskedelmi partnereinkkel tárgyalnak, hívják fel a figyelmet arra, hogy ez a mi politikánk, ez a megközelítésünk, így lépünk fel. Végezetül volt még egy-két kérdés. Um, trade agreements, um, well, relating to Colombia and um, also the future negotiations. Felmerült itt egy-két kérdés Kolumbia és a Mexikóval való, a kolumbiai tárgyalás és a Mexikóval való jövendőbeli tárgyalások kapcsán. Kolumbiával létezik már a megállapodás. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hiányosságokat mutat ez, főleg a pénzmosás elleni szabályok alkalmazása tekintetében meg kell vizsgálnunk, hogy milyen pénzmosás elleni rezsim működik Kolumbi- Kolumbiában. Említettem a Task Force által fölállítandó listát. amely nem csak egy lista, hanem eszközöket, szóval túlokat és mechanizmusokat is tartalmaz, melyekkel segíthetjük a partnereinket. Ha Kolumbiában hiányosságok mutatkoznak, akkor ezt a mechanizmust felhasználva segíthetjük őket. Ami pedig Mexikót illeti, a Mexikóval való tárgyalás előkészítő fázisában van a meglévő szabadkereskedelmi megállapodás modernizációját most készítjük elő, de jelzem már most, hogy a bizottság javaslatában az antikorrupciós szabályozások szerepelni fognak, és persze a pénzmosás tilalmába ütköző szabályokra is ki fogunk tekinteni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a kimerítő választ. Most pedig visszaadom az szót a kutatóknak. Köszönöm szépen a hozzászólásokat és kérdéseket. Igyekszünk megválaszolni lehető legtöbbet közülünk majd. A legfontosabbak talán azok, amelyekben azt látjuk, annak lehetőség látjuk, hogy keményebben fogalmazhassunk az fta ben Úgy érezzük, van erre lehetőség. Úgy majd megnézzük, ha, ha meglátjuk, az Egyesült Államok hogyan kezeli ezt a kérdéskört, nagyon konkrét rendelkezéseket tartalmaznak a megállapodások, épp ugyanazokkal az országokkal sokszor, amelyekkel mi szerződünk. Öt felügyelőt működtetnek most, öt év múlva meg öt százat kell, hogy működtessenek. Akár ennyire kell, konkrétan elő lehet írni a megállapodásban hogyha ezzel növelhetjük a jogszabály betartatásának esélyét. Az EU-ban is érzékelhető a fenntartható fejlődési fejezetek újdonsága, amely több monitoring erőfeszítést irányozhat elő, ezekre már lehet építeni, mint példákra. Első lépésként ennyit, most akkor Davar. Köszönöm. Tisztelt képviselők, hét pontot szeretnék felső, kifejteni minden kérdésre reagálva, amelyek elhangzottak. Hadd kezdjem azzal a hozzászólással, majd azt kérdezte, a bizottság hogyan látja, hogyan értékeli saját szakpolitikáit. Rámutatnék arra, hogy a mi ajánlásaink illeszkednek a 2016-os külső adóstratégiával, amelyet a bizottság határozott meg. Ott kérik a kereskedelmi politika újraértékelését adóvonatkozásban. Maguk is, mert a bizottság részéről, hogy belátják, hogy sokszor gyengén fogalmaznak a megállapodásokban a nemzetközi normák betartatását illetően, és az eredmények vegyesek, mert egyes ö, szerzőállamok elutasítják az együttműködést ebben. Egy pontozó táblán szeretnénk értékelni screening szűrés révén ezeket a pontokat, feltételrendszerként beépítve az EU beruházásokat megakadályoznák, olyan országokban tiltanák, ahol az adóátlátozási szendereknek nem felelnek meg az adott országok. Ez pedig felveti a mi ajánlásunk és feltételrendszerünk pontjait. Igazából az volt a célunk ezzel, hogy, hogy lépésről lépésre liberalizáljuk a pénzügyi szolgáltásokat, tehát az EU nem liberalizálna minden pénzügyi szolgáltatást, ám függővé tenni a nemzetközi sztenderek végrehajtásától ennyi lépéseit ez egyfajta puha feltételrendszer érvényesítés volna. Aztán a kelet kérdésében Oroszországot kollégámra hagyom, ám Kína talán még fontosabb. 2013-ban a kínai pénzmosásbeli tevékenység 250 millió dollárra rugott, még Oroszország 120 millió. Tehát a kínai duplája volt az orosz értékelésnek talán érdekes a képviselők számára azt tudni, hogy az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást tavaly decemberben az EU-Kína szabály kapcsolatrendszerben, de nincs benne egy szó sem adó ö, és pénzes kérdésekről, csak állami támogatásról és emberi jogokról. Holott fontos vitatpont kéne legyen, ez az elefánt a teremben, amit nem, mint nem látna senki. Aztán látni kell, nem csak keleten van gond, hanem bizony nyugaton is. A kereskedelmi biztos korábban itt járt önöknél, és a pénzügyi szolgáltatások és az Államokkal szemben felmerült, az amerikai pénzügyminisztérium és az OECD alapjai alapján vannak adatok, amelyek kimutatnak hogy 83 nagy amerikai cég kap támogatást és működik adóparadicsomokban. Amerikában egy, egy trillió amerikai egyes államokbeli eszközpénz van a Kajmán-szigeteken csak, úgyhogy foglalkozni kell, nem a fejlő, fejlett országokban is a kérdése, nem csak a fejlődő országokban. Ez a Panama ö, botrány tanulsága is, ott nem csak szervezetek, bankok, biztosítók ö, szerepeltek, mint elkövetők, hanem magánszemélyek is. Ezt a dimenziót is látnunk kell. Fejlett és fejlődő országban is. Volt egy kérdés, hogy a szakpolitikák nem koherensek. Dél-Afrika példáját hadd emeljem ki. Ez az ország azért merült fel, mert a dél-afrikai dél fejlesztés költségvetési civil szervezetek és közösség panaszkodik azon, hogy Dél-Afrika más partnerekkel preferenciális kereskedelmi megállapodásokat köt, és ez különbségtétel. A hatodik pont, hogyan tudjuk segíteni a kelet-európai, vagy kedvébe fejlett EU partnereket, hogy erősítsék az adó elkerülés pénzes gyakorlatokat. Jó példa a Molli projekt, amelyet Szerbiában szervez a, a bizottság. 2,2 millió euróba került, 9000 et az EU finanszírozza, az Európa Tanács meg 9,5%-ban. Négy évig tartott a program, eredménye pedig egy átfogó jelentés volt, amely a szerbiai pénzmosás gyakorlatát mérte fel, az első jelentős volt, és hangsúlyozta a fontosságát annak, hogy a fejlődő ország vagy átalakuló országokat, EU partnerországokat segíteni kell abban, hogy operatív igazgatási szinten is fel tudjanak lépni. Az utolsó dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, pedig az a tény, June 2015. 2015 júniusában az EU kiadott egy listát a nem együttműködő harmadik országbeli joghatóságokról az adóelkerülő gyakorlatilag fellépés tekintetében. De még itt sem teljes körül a lista, mert vannak országok, mint Nagy-Britannia, Hollandia nem adott ki listát. Tehát ilyen kérdésekben konzisztensek kell legyünk, és arra kell törekedni, hogy teljes körű képet alkothassunk mindenről. Ezzel átadom a szót kollégámnak. Yeah, for only a, a short, um... Csak röviden reagálnék az Oroszországgal és Oroszország fejlődésével kapcsolatos kérdésre, ami egy teljesen érthető kérdés, különös tekintettel arra a táblázatra, amit láthattak. Hát 115-ös oldalán a jelentésünknek, amely mutatja, hogy a, melyik a 10 legsúlyosabban érintett ország az illegális pénzkiáramlások, pénzáramlások kérdésében. Itt Oroszország a második helyen Eh, áll ezen a listán. De most mivel mi öt másik országot tanulmányoztunk, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk olyan országokkal kapcsolatban, amelyekkel nem foglalkoztunk. Ugyanakkor eh, mi azokat az országokat választottuk ki, úgy akartunk országokat választani, hogy eltérő fejlettségűek legyenek, illetve legyen egyfajta egyfajta földrajzi lefedettség, illetve reprezentativitás is ezért is nem tudok most részletesen beszélni az orosz viszonyokról, inkább csak globális, általánosabb megjegyzéseket tudok megismételni. Van növekedés az illegális pénzáramlásban, ebben szerepet játszik a kereskedelem liberalizáció is, és nagyon komoly különbségek vannak az írott jog és a végrehajtott jog között. E, igazándiból ezzel el is érkeztünk az egyik ajánlásunkhoz, e, nevezetesen a jogszabályok kikényszerítéséhez, ami fontos e, tétel, az EU ebben adhatna technikai segítséget, e, kapacitásépítésre lenne szükség, e, és meg kellene vizsgálni ebből a szempontból is, hogy az FTA-k hogyan vannak összeállítva. Köszönöm, köszönöm Gröningeni Egyetem eh, munkatársainak eh, ezt a eh, nagyon érdekes jelentést, és májusban jön a végleges változat, ugye? Köszönöm szépen még egyszer. Kedves kollégák, köszönöm ezt az eszmecserét, és 21-es pontra térünk rá. Az egyéb napirendi pontok között tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a, a Beginasszony jelentése a Trade Strategy Report az ki lesz tolva tizenkettedikéről 21-ére. Then the last point, next meeting is... És amennyiben egyéb nincs, akkor legközelebb május 23-án, 24-én találkozunk. Köszönöm.